Państwa. Wyjaśniłem. Üdvözlök szeretettel mindenkit, hölgyeim és uraim! Elmagyaráztam a miniszter úrnak, hogy általában három órakor szoktunk kezdeni, és nem 2 óra 30-kor, mint ahogyan ma. Úgyhogy némi kis késés alakult itt ki már is. Mielőtt üdvözölném a soros elnököt, Románia mezőgazdasági miniszterét, szeretném elfogadtatni a napi rendet. A koordinátorok ülésére ma nem kerül sor,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 folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások mezőgazdasági eleméről és kereskedelmi politika egyéb releváns kérdéseiről szóló pont elé vesszük ezt, a tízes pontot. Tehát a tízes pont kerül a kilences pont elé. Van-e valakinek még megjegyzés a napi rendel? Tessék. Pán képviselő. Elnök úr, tiltakozni szeretnék Miért mondtuk most le hirtelen a koordinátorok ülését? Hiszen külön utaltunk rá, felhívtuk a figyelmet arra, hogy kellene egyeztetni az új közös agrárpolitikáról szóló munka miatt. Sem menetrendet nem ismertettek velünk, egyelőre nem tudjuk, hogy az egészet hogyan hozzuk össze, így nem folytatódhat a munka. Nicht durchhalten, das geht überhaupt nicht. Ezt a iramot nem lehet tartani. Ezért felteszem a kérdést, hogy hogyan akarunk eljutni komoly eredményhez a kap kapcsán? Mikor lesz szavazás? Hogy lesz, hogy alakul a menetrend? Jó lett volna ezt ma a koordinátorok ülésén megbeszélni, mert ez így nem megy. Nem kollegiális ez az egész. Az órák, az ülések előtt néhány órával kapjuk meg a dokumentumokat, így nem lehet rendesen dolgozni. És ezt meg kell beszélnünk, és nem nyilvános ülésen, nem akkor, amikor például holnap a biztossal ülésezünk, jó lett volna a koordinátorok ülésén ezt megbeszélni. És ha jól tudom, akkor csak az elnökön múlik, hogy a koordinátorok ülését megtartják-e vagy sem. Kérem önt, elnök úr, hogy tartsuk meg a mai koordinátori ülést azért, hogy meg tudjuk ma beszélni, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Erről ön egyedül nem dönthet. Úgy gondolom, erről egy az adott grémiumon belül kell dönteni, és ez így nem mehet tovább. Köszönjük szépen, Flanagan úr kapszót. I want to agree with the last speaker. Uh, Egyetértek az előttem szólóval, és szerintem egyértelmű, hogyha nem szánunk elég időt erre a kérdésre, akkor nem lesz elég jó a végeredmény, nem lesz olyan jó, mint hogyha elég időt szántunk volna rá. Elképesztő sebességgel haladunk a munkában, az árnyék jelentéstevő élős ülések alkalmával előfordult, hogy a jelentéstevő azt mondta, hogy hát először egyeztetni kéne a frakcióval, mielőtt döntünk. Tehát gyakorlatilag a koordinátorok és árnyékjelentéstevők maguk sem felkészültek. Miért haladunk ilyen sebességgel? Ha mindenki beleegyezik abba, hogy ne legyen koordinátori ülés, akkor az gyakorlatilag azt mutatja, hogy nem is kell ilyet tartani soha többé, nem ezért jöttünk ide, azért jöttünk ide, hogy képviseljük azokat, akik megválasztottak minket, és erre nincs lehetőség, hogyha a többségi helyzet megakadályozza a rendes működést. Írországban ugyanez a helyzet a katolikus többséggel, attól még, hogy kisebbség vagyunk, attól még megérdemeljük, hogy hallathassuk a hangunkat. Desz pan Des. képviselő kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. nem sűrűn fordul elő, hogy egyetértek Flanagan és Hoisling kollégákkal, de egyetértek a két előttem szólóval, szerintem nagyon nagy szükség lenne a koordinátori ülésre, meg kell beszélnünk azt, hogy hogyan megy ez az egész tovább, és nem tartom helyesnek, hogy lemondták ezt az ülést. Bardzo dziękuję. Tak, proszę Köszönöm szépen. Nos, a koordinátorok egyeztettek arról, hogy szükséges-e ma koordinátori ülést tartani. Mint ahogyan a kollégák is tudják, január 29-én egy egész ülést fogunk a reformnak szentelni, és a koordinátorokkal folytatott levelezést követően, és azon konzultációt követően, amely alkalmával a többség úgy látta nincs szükség erre a találkozóra, és tekintettel arra is, hogy 29-én egyébként is egy egész ülésnapot a reformnak szentelünk, úgy döntöttünk, hogy a koordinátori ülést töröljük. A menetrendünk, a sebességünk megfelel a reform menetrendjének. Nem olyan egyszerű a helyzetünk, mint amikor például a biogazdálkodás reformján dolgoztunk, de mégis szeretnénk a munkát lezárni, El kell végeznünk a szükséges munkát a ciklus vége előtt. Éppen ezért azért igaz, hogy sürgető helyzet szára asszony kért szót. Köszönöm szépen. A kérdés tehát az, hogy vajon kik azok a koordinátorok, akik azt mondták, hogy halasszuk ezt a koordinátorülést. Három frakció már elmondta a véleményét, és mind a három frakció azt szeretné, hogy megtartsuk ezt a megtartjuk ezt az ülést, akkor pontosan kivel egyeztettek, kik azok a koordinátorok, akik azt mondták, hogy halasszuk el? Tak. Przeprowadzone, spotka- ko- e, przeprowadzona pisemna koordynacja. Volt egy írásos koordináció. Írásban megkérdeztük a koordinátorokat, és az eredmény az volt, hogy töröljük az ülést. Viszont ha meghallgatjuk, hogy milyen vélemények fogalmazódtak itt ma meg, hát nem tudom, hogy az összes koordinátor részt vette ebben a konzultációban. Voltak olyanok, akik nem küldtek választ. Caputo úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egy kicsit össze vagyok zavarodva. Meglepett az, hogy el akarjuk halasztani a koordinátorok ülését. Ahogy a kollégák is mondták, az lenne a cél, hogy a lehető legtöbb, legtöbb ülésünk legyen. Talán egy félreértés történt. nem értem, hogyha egyszer azt mondjuk, hogy több, minél több, a lehető legtöbb ülésre lenne szükség, akkor miért halasztjuk el a mait? Az biztos el, amikor be kell pótolni ezt az ülést. Gondolkozzunk el ezen. Proszę Państwa, ja nie podejmuję decyzji o spotkaniu koordynatorów bez opinii koordynatorów. Hölgyeim és uraim, én nem szoktam dönteni a koordinátori ülésekről a koordinátorok megkérdezése nélkül. Így döntött a többség. Ezért döntöttem úgy, hogy ne legyen koordinátorülés. Nem arról van szó, hogy én nem akarnék találkozni a koordinátorokkal, egyszerűen a többség válasza alapján döntöttem. Köszönöm szépen mindenkinek, és 29-én meg tudjuk vitatni részleteiben ezt a kérdést. Nem hiszem, hogy bármi ön ügy lenne, amit zárt ajtók mögött kellene megvitatnunk, és amit nem lehetne megbeszélni egy szakbizottsági ülésen. Flanagan képviselő. Nem szoktam örülni annak, ha idiótának néznek. Kérem, válaszolja meg Szára képviselő kérdését, mely koordinátor elegyezett bele abba, hogy ne legyen ülés? Mert erre nem válaszolt, egyelőre csak azok részéről hazhattunk felszólalást, akik nem értik, hogy hogyan alakulhatott ki a helyzet. Kérem, válaszoljon a képviselőasszony kérdésére. Flanagan úr, a helyzet a következő. Én nem azt mondtam, hogy koordinátor kérte volna, hogy ne kerüljön sor a koordinátori ülésre. Én azt kérdeztem a koordinátoroktól, hogy a jelenlegi helyzetben van-e értelme koordinátori ülést tartani, és mivel a többség nem mutatott kellő lelkesedést egy koordinátori ülés iránt, lemondtam az ülést. Nem arról van szó, hogy egy koordinátor kérte volna, hogy az ülést töröljük, én egyszerűen csak feltettem a kérdést, hogy jelen körülmények között tartsunk-e koordinátori ülést, és a többség nem kérte, hogy legyen koordinátori ülés. Így alakult ki a jelenlegi helyzet. Szó sincs arról, hogy ne akarnék találkozni a koordinátorokkal, nagyon is szívesen találkozom a koordinátorokkal, és azért nem válaszoltam egyébként a kérdésre, mert az össz, nem válaszolt az összes koordinátor az én kérdésemre. Köszönöm szépen, elnézést, egy kicsit késtem, de a néppárti koordinátor azt kéri, hogy tartsák meg ezt, az SND-s koordinátor is ezt kéri, a zöldek koordinátora is ezt kéri, a GUE-s koordinátor is ezt kéri, hogy tartsák meg az ülést. Meg, meglepez a dolog. Kérem szépen, itt a mandátum vége felé kár lenne, hogyha egy többségi kérés nem tudnának teljesíteni. Nem értem. Mi, mi, mi a gond? miért, ne, miért nem lehet ezt mondjuk holnap megtartani? Hát ezt kérik a koordinátorok, ezt kéri a koordinátorok többsége. Hogyha egy technikai ülést meg kell tartani, akkor miért ne lehetne ezt megtartani? Nem lehet egy kis jó indulattal ezt megtenni? A mandátum végére, végén erre nagy szükség lenne. André úr, hölgyeim és uraim! A titkárság konzultációt végzett az én megbízásomból. Nem én. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, egy kicsit értem ugyan, hogy miért van itt ekkora felfordulás, de felhívnom a figyelmet arra, hogy gyakorlatilag én voltam az, aki ősszel azt mondtam, hogy a kappal kapcsolatos menetrendet össze kell állítanunk, hogy világos legyen a helyzet. Akkor nem került sor szavazásra, ülésről ülésre halogatjuk ezt a dolgot, és szerintem a jövő héten kedden legyen koordinátori ülés, akkor a koordinátoroknak a három jelentéstevővel együtt meg kell beszélni ezt a dolgot, és szavaznunk is kell róla, legyen végre világos a helyzet. Négy hónapja várok arra, hogy egyértelművé váljon a helyzet, elég volt. Egy so, Egnyú képviselő. Good news for the other... Egy jó hírem van a többi koordinátor számára. Én már nem vagyok koordinátor, mert átültem egy másik frakcióba a múlt héten Strasbourgban, úgyhogy lehet, hogy ez némileg segít a helyzeten, de szerintem a semmibe fut ki ez a dolog. Bardzo, bardzo dziękuję za prowadzenie trochę milszej atmosfery swoją wypowiedzią. Köszönjük szépen Egnyú úrnak, hogy felvidított bennünket. A titkárság kap most szót. A helyzet elég kényes. El, elképzelhető, hogy félreértésről van szó. Én próbálom őszintén elmondani, hogy mi is történt a koordinátorok ülésével kapcsolatban. A szokásos eljárást alkalmaztuk, tehát megbe, a titkárság küld egy téma javaslatot a koordinátoroknak a különböző jelentésekről, véleményekről, stb. stb. Ezt megtettük, és azt tapasztaltuk, hogy egyetlen egy operatív döntést kell csak meghozni, ez pedig az Agri üléseinek a rendje a második fél évre. Ezt pedig írásban is meg lehet tenni. Erről beszámoltunk az elnök úrnak, tehát, hogy nem igazán van miről dönteni, és megkérdeztük, hogy megtartsuk-e ezt a koordinátorülést, avagy nem. Utána koordinátorokkal konzultáltunk, mindenki kapott egy üzenetet erről, tehát hogy nem igazán kell döntéseket hozni akár el is lehet halasztani ezt a koordinátülést, és három választ kaptunk csak. Én nézek jobbra, hogy jót mondok-e. A zöldektől kaptunk választ, ők azt kérték, hogy tartsuk ezt meg. A GUE-től kaptunk egy választ, és a néppártól. A többi frakció tudtommal nem válaszolt erre a megkeresésre. Bemutattuk tehát az összegyűlt anyagot az elnöknek, és azt javasoltuk, hogy akkor talán el is lehetne törölni ezt a koordinátőrülést. Még egy dolog volt, ami latba esett. Jövő hét, kett délután, 29-én a rendes agréülést teljes mértéken a kap reformjával fog foglalkozni, a módosítók megtárgyalásával. Így aztán ezt is figyelembe kellett venni. Vajon koordinátorok ülésén kellene ezzel foglalkozni? Egyébként hadd mondjam el, hogy jövő héten, amit tervezünk, az egy, az egy normális agriülés, nem pedig koordinátorülés. Itt tartunk, Többet nem tudok mondani erről. Moment, na wyraźną moją prośbę. Egy pillanat. Kifejezetten azt kértem, a titkárságtól, hogy végezzék el ezt az írásos koordinációt, vagy konzultációt. Nem akartam én saját hatáskörben dönteni. A titkárságot megkértem, hogy végezze el ezt az írásos konzultációt. Úgyhogy kérem önöket, ne vádoljanak engem azzal, hogy nem vagyok hajlandó koordinátori ülést tartani. Nagy örömmel tartok koordinátori ülést, nem időhiányról, vagy a szándék hiányáról van szó. Hojzling úr. Jó, akkor ezt most már megbeszéltük. Hát, hogyha félreértés volt, akkor rendben van, akkor majd megtartjuk a normál eljárás alapján, de ö, jövő héten így nyilvánosan nem beszélhetjük meg azt a termin határidő tervet, ami alapján itt fogunk dolgozni. Tehát itt a koordinátoroknak és a jelentéstevőknek kell ezt megtennie, és ezért kérném Müller asszonyt, hogy jövő hétre valahogy tervezem be egy koordinátorok ülését, de minden esetre ennek az időtervünkben kell történnie, és ez a téma, ez nagyon is foglalkoztatni fog bennünket, tehát és erről meg tisztán kell lassan látnunk. Rendben, hogyha nem ma, akkor legyen jövő héten. De jövő héten itt nem kezdhetjük el itt teljes plénum előtt meg megbeszélni azt, hogy az adott jelentéstevők milyen módon, milyen időterv alapján fognak beszélni, ö, beszámolni, illetve dolgozni. Tehát ezt kérem, hogy ezt magunk között beszéljük majd meg. Igen. Akkor javasolnám, hogy a miniszter úrral való megbeszélésünkre térjünk rá. Nagyon remélem, hogy sikerülni fog a koordinátorokkal megtalálni ezt az időt, hogy meg tudjuk beszélni a dolgainkat. Ez az egyik. A másik pedig, hogy már többször is beszéltünk erről a témáról, és most akkor nem teljesen értem ezt. A megbeszélés a kötelezettségvállalásainkkal kapcsolatban. Ezt már olyan gyakran megbeszéltük, és nagyon, tudom, hogy itt mindenkinek nagyon sok dolga van, nagyon sok egyeztetés volt erről, és, és értem, hogy a jelentéstevőknek és a többi kollégának is rendkívül sok dolga van. Tehát ezt most nem kell itt magyaráznunk, vagy magyarázkodnunk emiatt. Jó, én akkor azt javaslom, hogy ezt a pontot zárjuk le, és akkor térjünk most rá az eszmecserére a miniszter úrral. És azt gondolom, hogy nem lesznek olyan nagyon egyszerű tárgyalások a tanácsban sem ezen a területen. A miniszter úr részéről sem. Jó, 20 nyelvre van a mai napon tolmácsolás, és szívből üdvözlöm még egyszer körünkben a miniszter urat, nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik már régebb óta is miniszter, illetve államtitkárként dolgozott, több területen is dolgozott az mezőgazdaság területén Romániában, és a kohézió és mint közös európai érték, ezt választotta a mottójául a román elnökség, és ezt a mottót szeretném az egységre és a szolidaritásra is kiterjeszteni. Egészen különleges ez az elnökség az MFR kapcsolatos eszmecserék tekintetében, és rendkívül sok problémával kell foglalkoznunk, Önök is tudják, hogy mennyi módosítóindítvány érkezett, és a stratégiai tervekkel kapcsolatban is rengeteg megbeszélni való van, és ezért akkor most kérném a miniszter urat, hogy ő szóljon hozzánk, és elnézést kérek, hogy ilyen belső eszmecserét kellett végig hallgatnia itt most a mielőtt megszólalhatott volna, de hát néha ilyen az élet. Akkor öné a szó parancsoljon. Nincs jó kontribúció la acest succes al dezbaterii, dar cum spuneați că e- jó, mivel hogy én nem vagyok érintett ennek az egész véleménycserének a sikerében, úgyhogy ez annyira nem gond nekem. Jó, akkor én elmondhatom, hogy mai napon is tanultam egyet, s más nagyon köszönöm önöknek. Tisztelt elnök úr, tisztelt Ádám, tisztelt tagjai a Mezőgazdaság és Üdegfejlesztési Bizottságnak és az Európai Parlament tisztelt tagjai. Rendkívül nagy öröm számomra, hogy a mai napon szólhatok Önökhöz, és a román elnökség prioritásairól szeretnék beszélni Önöknek a tanácsban. Kérem, engedjék meg, hogy tiszteletemet fejezzem ki azzal kapcsolatban, hogy ez a munkával kapcsolatban, amit itt a, ebben a tisztelt házban végeznek, és a román gazdák üdvözletét is hadd adjam át, és azt gondolom, hogy 2021-től 2027-ig is a román gazdák érdekében fognak tevékenykedni. Azt gondolom, hogy ez egy egészen különleges időszakot élünk 12 évvel a csatlakozásunk után, mögöttünk egy nagyon dinamikus időszak áll, mert hiszen nagyon fontos döntéseket fogunk hozni ebben az időszakban az Európai Unió számára, és biztosíthatni szeretném önöket, hogy mindent megteszünk, ami hatalmunkban áll, hogy mi független közvetítőként működhessünk közre az európai projekt előre vitelében. Ebben az év az Európai Unióban nagyon fontos, hogy demokratikusabbá váljon, és a kohéziós erősödjön. És nagyon fontos, hogy az európai polgárokat érzékenységét növeljük a konkrét eredmények érdekében, amelyeket el kell érnünk, és természetesen előttünk állnak a konkrét projektek, amik az európai projektek e, érdekét szolgálják, és az európai polgárokhoz szeretnénk közvetlenebbül fordulni, hiszen őket az európai agendába e, közvetlenebbül beszeretnénk vonni, és az erőfeszítéseinket jobban meg szeretnénk velük ismertetni, és azt a célt szeretnénk követni, mi, mint e, tanácsi elnökök, hogy konkrét eredményeket érjünk el ebben az elnökségi időszakban, annak érdekében, hogy pozitív eredményeket érhessünk el, és megmutathassuk azt, hogy mindenki nyer ebben az egész munkában. Egy külön konkrét célunk lesz a kohézió erősítése a tagállamok és a régiók között, de a polgárok között is. Az elnökségünk a kohéziót, mint motót állítja középpontban, mint egyik legfontosabb európai értéket. A, a négy pilléren alapulnak a, e, a konvergencián, a biztonságon és a globálisabb Európán, és a közös értékek európán. Ez a hár, négy értéket állítjuk munkánk e, előterébe, és a fölé rendelt célunk, hogy Európa együtt dolgozzon és összetartson, és a közös fejlődés tartjuk szem előtt minden polgár számára. Szeretnénk a versenyt erősíteni, és szeretnénk az egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni. Ennek során a digitalizációra, a vállalkozói szellem fejlesztésére és az iparpolitikára szeretnénk összpontosítani. A második pillérben felé rendelt célunk az Európa, mint a biztonság helye, biztonságos Európáról szeretnénk gondoskodni, konszolidálni szeretnénk az országainkat, hogy jobb legyen az összetartás, mert csak így tudunk az újabb jellegű biztonsági fenyegetettségekkel szembenézni, és szeretnénk ezen a téren a kompetenciáinkat is erősíteni. A harmadik pillér amely úgy fogalmaztunk meg, hogy Európa globális szerepkörben kíván tevékenykedni, és így a globális stratégiánkat tovább szeretnénk fejleszteni, és a megfelelő előforrásokat erre rendelkezésre bocsátani. Az Európai Unió továbbfejlődését ezen a téren, a szomszédsági politikát is erősíteni szeretnénk, és a határainkon kívüli szomszédainkat is szeretnénk bevonni ebbe a munkába a szolidaritás erősítése és a kohézió, az, az összetartás erősítése következő célunk, ezzel kapcsolatban a, az antidiszkriminációs politikát szeretnénk a nemek egyenlőségét erősíteni, de a polgárok jobb bevonását az európai eszmecserébe. A mi elnökségünk alatt a tanácsban szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a következő pénzügyi keretet 21 és 27 között sikerüljön elfogadhatni, hiszen rendkívül fontos, hogy az Európai Unióban megteremtődjenek azok az erőforrások, amelyekkel a következő 7 évben elérhetjük ezeket a célokat, és a tanácsban a kötelezettségvállalásokat mind politikailag, mind technikailag is az intézmények együttműködésére, a három ö, nagy európai intézmény együttműködésére alapozunk, és ez az együttműködés rendkívül fontos az MFR-rel kapcsolatos tárgyalások sikerét, illetően hiszen azt szeretnénk, hogy a teljes Európai Unió területén egy erősebb konvergenciát tudjunk elérni. Ez a, talán a legfontosabb prioritásunk annak érdekében, hogy az összes európai prioritást előbbre vihessük. Az Európai Parlament az európai polgárokat képviseli, és én személy szerint 12 éven keresztül szerezhetem román parlamentben parlamenti képviselői tapasztalatot. Én a, ennek során a román parlamentben az Agrárbizottság tagja és elnöke is voltam négy éven keresztül, és biztosítani szeretném önöket arról, hogy ténylegesen nagyon szívesen dolgozunk önökkel együtt konstruktívan és hatékonyan, a, ebben a fél évben, és rendkívül fontos az, hogy az előttünk lévő tanácsi elnökségek sikereit folytatva, és az ő munkájukat folytatva szeretnénk támogatni ezeket a célokat. Nagyon köszönöm Elizabeth Köstingernek és a teljes csapatnak az erőfeszítéseiket és a sikereiket is, amelyeket sikerült elérni. Kedves Ádám, neked pedig gratulálni szeretnék ahhoz, hogy sikerült a csapatoddal gyakorlatiasan és hatékonyan a törvényhozási dossziék témájában lezárni, és reménykedem abban, hogy ezt a munkamódszert fogjuk tudni mi is követni a még nyitott dossziék lezárása érdekében. Szeretnénk hatékonyak és pragmatikusak lenni, és ne felejtsük el azt, hogy ez egy nagyon rövid idő, ami alatt elérhetjük ezt a megállapodást. Tehát kevés időnk van arra, hogy az összes törvényhozási javaslatot megtárgyaljuk, és lezárjuk még a mandátumunk vége előtt. Tehát az idő ebben a dologban ellenünk dolgozik, és az összes intézmény számára ez egy nagy kihívás jelent, de én meg vagyok győződve arról, hogy meg fogjuk tudni ezt csinálni mégis, mert bízom az intézmények jó munka módszereiben. <clears throat> Akkor most a törvényhozási projektekről, az új kapról, az új ö, több éves ö, pénzügyi keretről 21 és 27 között, amely az egyik legfontosabb célja a munkánknak, ami természetesen érinti a mezőgazdaság területét is. Igyekezni fogunk azokat a tárgyalásokat folytatni, amelyek a modernizációt és az egyszerűsítést szolgálják, és ne felejtsük el azt sem, hogy a teljes reformok a szerződéseire kell, hogy koncentráljanak az Európai Uniónak, hiszen a fontos szerepe a közös agrárpolitikának nagyon nagy szerepet játszik a belső piac és a versenyképesség növelésében és erősítésében, és rendkívül fontos, hogy ezt a politikát és a szerepét, hatását javíthassuk, és biztosítani szeretnénk azt, hogy a vidéki lakosság jó életszínvonalon élhessen, hogy a jövedelmek vidéken él, elegendőek legyenek, hogy az élelmiszereknek jó, elfogadható áruk legyen, és hogy növehes, növekedhessen a produktivitás, és az európai mezőgazdaság hatékonysága is. És ne feledkezzünk el arról, hogy az mezőgazdaság terén egészen eltérő tevékenységek zajlanak, és hogy strukturális különbségek is hatalmasak, természetesen a különböző régiók és az Európai Unió tagállamain belül is. A célunk az, hogy a kapott jobban hozzáigazíthassuk a jövő kihívásaihoz, és megfelelően reagálni szeretnénk a különböző tagállamokban ö, lévő meg elvárásokhoz. Itt a programok időtartamáról is beszélünk, ez egy nagyon fontos ö, célja lesz a román elnökségnek az Európai Tanácsban. És ennek megfelelően mi magunkat egy kiegészítő pillérének tekintjük a több éves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásoknak. És a mi elnökségünk törekedni fog arra, hogy előbbre vigye ezeket a tárgyalásokat. Nagyon fontos, hogy az új kap architektúrának a kialakításához is hozzájáruljunk, hiszen a törvényhozási javaslatok terén nagyon fontos javaslatok érkeznek a kap reformjával kapcsolatban, és szeretnénk ezen a téren hozzájárulni a beszélgetésekhez, amelyek az új megoldások megtalálásához fognak hozzájárulni, például a növénytermesztés, az olaj növények terjesztése terén például az új elgondolások előbrevételéhez, illetve a protein tartalmú élelmiszerek és növények szerepe például a kabban, vagy a közvetlen kivizetések szerepe, hiszen így sokkal több szubszidiaritásra van szükség a tagállamokban, tagállamok számára, hogy olyan stratégiákat tudjunk elfogadni, amelyek a jövőben jobban megfelelnek a specifikus elvárásoknak és az a véleményem, hogy minden jövőbe mutató stratégia az élelmiszer szektorban, Európai Unióban egy nagy célnak kell megfelelnie, mégpedig a generációváltást kell hogy levezényelje, és rettentő fontos az, hogy az Európai Unió pénzügyi kereteit ennek megfelelően hatékonyan használjuk föl, annak érdekében, hogy ez a generáció váltás sikeres legyen, mert nagyon fontos a folyamatosság, a kontinuitás. Nem szabad megengednünk azt, hogy a fiatalok elmeneküljenek a vidéki térségből, és hogy egyre több idős gazda maradjon csak itt a vidéki térségeken. Ez rettentő fontos lesz minden polgárunk számára egyaránt. És ne feledkezzünk el arról, hogy a kisgazdákat is támogatnunk kell, hiszen ők azok, akik a vidéki térséget élettel töltik meg, életben tartják, és hogy vannak olyan területek, amelyek magas hegyvidékeken találhatóak, hiszen tudjuk, hogy ezek a területek sokkal jobban a fiatalok, hogyha itt maradnak fiatal gazdák, ők még jobban hozzá tudnak járulni ehhez. A, szeretnék a kutatás fejlesztéshez a mezőgazdaság területén is szólni. Ezek olyan témák, amelyek újra vissza fognak köszönni a tanács első fél éves agendájáról, mert hiszen kutatásfejlesztés nélkül nem fogjuk tudni a környezetvédelmi céljainkat elérni. Rendkívül fontos, hogy a klímaváltozáshoz is hozzáigazítsuk ezeket a lépéseinket és a fenntartható európai mezőgazdaság, a reakcióképességünk konszolidálása és a reakcióképességünk a kihívásokra, hiszen ezek a kihívások egyre komplexebbé válnak, és ezért nagyon fontos a méltányos, kiegyensúlyozott alapok kialakítása és a megfelelő források biztosítása a földrajzi helyzettől függetlenül is, hiszen rendkívül fontos az integrált mezőgazdaságban a szinergia hatások kihasználása a politikák és a szektorok között több innovációra lesz szükségünk, és több tapasztalat cserére a jövőben, annak érdekében, hogy például az élelmiszer pazarlás ne érjen el ilyen fokot, mint eddig. Nagyon fontos, hogy a természetes erőforrásokat becsüljük meg, és mindezeket az elemeket egymás között harmonikusan kell tudni használni, és erre nagyon fontos, hogy jogilag is teljesen átlátható és tiszta rendeleteket és törvényeket kell hoznunk, hiszen a 2013-as rendelet a vidékfejlesztésről a 2013-as rendeletre gondolok, amely a finanszírozás monitorozást is szabályozza, a 307-es, a közvetlen kifizetésekről például rendkívül fontos. A 308-as 2013-ból, ami a közös piaci renddel foglalkozik, ezek a rendeletek akkor a az 1307-es, 1305-ös 2013-ban, amely a közvetlen kifizetésekkel foglalkozik, illetve a hozzájuk tartozó rendeletekkel, a 2019 és 20 közötti vidéki térség fejlesztésével foglalkozó rendelet, ami rendkívül fontos az egyes és kettes pillérben említett célok elérésében. És ezért is olyan fontos az tagállamok számára, hogy a forrásokat a két pillér között jobban tudják alokálni, mert hiszen így a közvetlen kifizetések a gazdák számára az ANC területeken, amelyek hátrányokkal élnek, jobban tudnak alkalmazkodni. Nagyon fontos a stratégiai célokhoz való alkalmazkodás, amelyet ezzel a módszerrel tudunk támogatni. A román elnökség elérte azt, hogy a bizottságban a tagállamok támogatását megkapja ehhez, és Szikerszki úrnak egy megfelelő levelet is írt ebben a témában, amiben reméljük, hogy a kérdések megfelelő módon megjelennek, akkor a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elkerülésének a célja is rátértünk. 2018-ban volt egy trilógus, amely rendkívül széles tárgyalásokat eredményezett a három intézmény között, és mindjárt gratulálok az elért célokhoz. A román elnökség szeretné az itt elfogadott intézkedéseket átültetni a gyakorlatban annak érdekében, hogy az irányelv még a jelenlegi parlament mandátuma alatt elfogadásra kerüljön. Rendkívül fontos, hogy ezekben az eljárás technikai eljárásokban a parlament is részt tudjon venni, és rendkívül fontos, hogy ezt az irányelv még megjelenhessen majd. Való azt gondolom, hogy hallhattak arról, hogy a legutóbbi trilógusban sikerült egyetértésre jutni, és ezt a levelet már elküldtem az elnökségnek. Prioritár pentru Parlamentul Európai. Az lenne a legjobb, hogy ezt a folyamatot mi hamarabb be lehetne fejezni. Tudom, hogy az Európai Parlament számára ez az irányelv prioritás, és szeretném, hogyha ez milyen hamarabb véglegesülne, illetve tudom, hogy a gazdák számára ez hatalmas különbséget jelent majd, nagyon megváltoztatja majd az életüket. Úgy gondolom, hogy ha megfelelően tisztességes az élelmiszerellátó lánc, akkor az európai gazdák számíthatnak arra, hogy meg is élhetnek a munkájukból. Aztán szeszes italok. Ez is egy nagyon fontos jogszabálytervezet. A román elnökség mindent megtesz majd azért, hogy ez a rendelet megszülessen a jelenlegi parlamenti mandátum lejárta előtt. Természetesen, természetesen itt is számítok az önök támogatására, hogy ezt a folyamatot le tudjuk zárni, ez is egy nagyon fontos rendelet. Biztosítom önöket, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy szándékunk szerint messze menőkig fogunk önökkel koordinálni és együttműködni. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió összes polgára olyan kaphoz juthasson, amely teljesíti a célkitűzéseket, és amely közös munkánk eredménye. Az állat jóléti kérdések is nagyon fontosak számunkra, az állat egészségügyi kérdések, ezek az agrár ágazat egyik fontos részét alkotják, és természetesen nagyon fontos a tagállamok, illetve az egész EU számára. A román elnökség, minden, e, a román elnökség folytatja majd a tárgyalásokat a bejelentendő fertőző állatbetegségekkel kapcsolatban. 2014 óta az afrikai sertéspest is nagyon súlyos gondot jelent, jelen van Európában, és ennek szociális-gazdasági következménye is vannak. A román elnökség elősegíti majd a megbeszéléseket ebben a témában, tanácsban, illetve a bukaresti miniszteri konferenciát, ami, amit ennek a témának szentelünk, illetve más hasonló fertőző állatbetegségeknek. Szakértői szinten a román elnök, elnökség vitát tart majd arról, hogy hogyan lehetne egység, hogy hogyan lehet egységesen konszolidálni a kapacitásokat az Európai Unióban. Ezt az összes tagállamban hasonlóképpen kéne alkalmazni majd. A biobiztonság kérdését is meg szeretnénk tárgyalni, hiszen ez kiválóan alkalmas arra, hogy az állatok egészségügyet védjük, illetve hogy megelőzzük a különböző betegségeket. Aztán az antimikrobiális ellenállás stratégiával is foglalkozik majd a román elnökség. Fontosnak tartjuk, hogy egy lépcsőzetes stratégiát alakítsunk ki ezzel kapcsolatban, illetve Bukarestben szintén szervez, szervezünk majd egy konferenciát, ami ezzel fog foglalkozni. Az állategészségügy nagyon fontos, a tanácsnak és a jövőben is az lesz. A számvevőszék erre vonatkozó ajánlásait elemeztük, és elemezni is fogjuk. Novemberben, 2018 novemberében jelentette meg a számvevőszék ezeket az ajánlásokat, és ezzel kapcsolatban lesznek majd tanácsi állásfoglalások is. Nagyon fontos továbbá az állatok exportja is. Az európai gazdáknak a román elnökség a bevált gyakorlatokat szeretné összegyűjteni ebben a témában, és különös tekintettel a tengeri állatszállításra. Egyébként júniusban szervezünk majd Bukarestben egy olyan találkozót, ahol a, az állati állatorvosok fognak részt venni. Az erdőgazdálkodást is prioritásnak tekintjük. Fontos az, hogy fenntartható legyen az erdőgazdálkodás. Európa és az egész világ foglalkozik ezzel a kérdéssel. Romániának nagyon Régre nyúlik vissza az erdőgazdálkodási hagyománya. Az elképzelés az, hogy a, az erdőket úgy kell, az erdőgazdálkodást úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen a társadalmi változásoknak, megfeleljen a klímaváltozásnak, illetve véget kell vetni a talajeróziónak. A gazdál az erdőgazdálkodásra vonatkozóan nagyon sok eszközünk van, de közös erdőgazdálkodási politika, mint olyan nincs. Románia úgy véli, hogy az erdőkre vonatkozóan EU-s jogszabályokra van szükség, és egy horizontális megközelítés lenne ideális. A jelenlegi 2018-2020-as erdőgazdálkodási stratégia, illetve a 2020 utánra vonatkozó stratégiát úgy kell kialakítani, hogy szinergiákat alakítunk ki a különböző ágazati megközelítések között, ezeket a szakpolitikákat integrálni kell, tehát minden olyan szakpolitikát össze kell fogni, amely erdőkkel foglalkozik. Hogyha létezne egy kötelező érvényű megállapodás az erdőgazdálkodásra vonatkozóan, akkor jobban teljesíteni tudnánk a 2030-as célkitűzéseinket. A bolgár, illetve az osztrák elnökség mindent megtettek azért, hogy a Forest Europe folyamatban eredményt érjünk el. A román elnökség is szeretné ezzel kapcsolatban megtenni a tőle telhetőt, tehát az a célunk, hogy fenntartható legyen az erdőgazdálkodás Európában. Ezek a jelenlegi nemzetközi kontextust Ez alapján az EU-nak és a tagállamoknak egységesen kell fellépnie, és az ENSZ az ENSZ erdőgazdálkodási fóruma májusban kerül megrendezésre, addigra el kéne készülnünk ezzel a stratégiával. Köszönöm szépen a figyelmüket, ezt szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr, ez egy nagyon átfogó bemutatása volt a román elnökségnek. Tizenhárman kértek szót. A koordinátorok két percet fognak kapni, a többiek pedig egy percet. Desz úr az első. Parancsoljon, és hogyha látják, hogy a kallapáccsal fogok majd jelezni, akkor hagyják abba. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek, miniszter úr, hogy itt van velünk a parlamentben, az Agri Szakbizottságban, és bemutatja a román soros elnökség programját. Beszélt arról, hogy a közös agrárpolitika ebben a fél évben különösen fontos szerepet kap. Úgy gondolja-e, hogy ebben a rövid időben, amíg a soros elnökséget betöltik, le tudnak -e zárni bármit is. Én ezt teljesen kizártnak tartom a magam részéről. Paulo de Castroval együtt ebben a ciklusban én foglalkoztam az úgynevezett omnibus rendelettel, 14 hónapra volt szükségünk a munkához, de ez még jóval egyszerűbb ügy volt, mint a közös agrárpolitika. Ezért nem tudom elképzelni, hogy a román soros elnökség alatt le tudjuk majd zárni ezt a kérdést. Úgy gondolom a minőség fontosabb, mint a sebesség, majd a következő parlament fogja tudni lezárni véleményem szerint ezt a kérdést. A végén rövöd, röviden beszélt az erdők kérdéséről is. Én úgy vélem, hogy Európának nem kellene beavatkozni ebbe a kérdésbe, ez tagállami kompetencia. Én német képviselő vagyok, nálunk 1970 óta 1 millió hektárral nőtt az erdők területe, Jóval több, tehát nálunk az erdő jóval nagyobb területet fednek le, mint 30-40 évvel ezelőtt. Igaza van, az erdőkre külön oda kell figyelnünk, mert tárol, az széndiokszid tárolása szempontjából fontosak, és különös tekintettel az éghajlatváltozásra oda kell figyelnünk az erdőkre beszélt a versenyképességről és a mezőgazdaság termelékenységéről. A Hogan biztostól érkező javaslatokkal kapcsolatosan nagyon keveset hallottunk. A versenyképesség és a termelékenység gyakorlatilag nem is szerepel még a bizottságnál sem. Ön erről mit gondol? Beszélt egyébként az alacsony élelmiszerárakról is. Tudom, hogy Európában nagyon nagyok a különbségek ezen a téren, és meg kell beszélni a tagállami helyzeteket külön-külön, a tagállamokban gyakor- uralkodó helyzetet, ezt nem lehet Brüsszelből szabályozni. Ennyit szerettem volna mondani, és a néppárt részéről minden jót kívánok. Grazie, Kaputa úr, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a miniszter úrnak. Nagyon átfogó és nagyon tartalmas volt a beszámolója, és hogyha mindez megtörténik majd, akkor azt gondolom, hogy nagyon sikeres lesz a román elnökség. De sietnünk kell, mert elég komoly anyaggal kell majd megküzdenünk. De szúr beszélt a kapról, és a különböző kategóriák csoportosítása azt kéri tőlünk, hogy mi hamarabb elkészüljünk ezzel a munkával. Tehát a szakbizottságban is mi hamarabb le kéne zárni a munkát, hogy eljussunk a plenárisra. Ezzel kapcsolatban szeretném a véleményét megkérdezni. A KAP reformjáról is beszélt, beszélt a prioritásaikról is. Nos, Nos, biztos is adatom az arról, hogy számukra is nagyon fontosak ezek a kérdések. Egyfajta új mezőgazdaságra len, lenne szükség, egy olyan, egy olyan mezőgazdaságra, amely képes a megújulásra, és ahol, amely a fiatalokat is érdekli. azt gondolom, hogy a választók is azt várják tőlünk, hogy egy kicsit gondoljuk újra a kapot. Szerintem arra is oda kell figyelni, hogy az európai fogyasztók mihez jutnak hozzá, tehát például az Európába érkező termékek esetében nagyon fontos, hogy világosak legyenek a címkék. Nem protekcionizmusról van szó, hanem egész egyszerűen pontosságra kell törekedni. Erről hogyan, hogyan vélekedik az elnökség? Ja również, panie... Kuzmiuk képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött ma hozzánk, és köszönöm az átfogó beszámolót is a román soros elnökség prioritásairól a közös agrárpolitika témájában. Az előttem szólókhoz hasonlóan én is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a hat hónap az egy nagyon rövid idő. Ami az Európai Parlamentet illeti, nekünk gyakorlatilag már csak három hónapunk van hátra, mert április vége táján lezárjuk a munkát, ezért sürget az idő. Ön említette, hogy a konvergencia és kohézió Európája az egyik prioritás, továbbá a különbségek csökkentésére is hangsúlyt fektetnek a különböző tagállamok között. A miniszter úr biztosan tudja, hiszen Romániának már 12 éves tapasztalata van az EU-ban, Lengyelországnak, az én hazámnak 50 éve ö, ö, ö, már hosszabb tapasztalatra tekinthet vissza. A kifizetések területén tehát egyértelműen nagyon nagyok a különbségek, ezt mindannyian látjuk. A következő több éves pénzügyi kereten belül esetleg kiegyenlíthetjük a különbségeket, erre születtek már javaslatok, de a miniszter szerint nem lenne jobb, hogyha teljes körű egyenlőség uralkodna, hiszen más különben gyakorlatilag a közép-kelet-európai gazdák diszkriminációja valósulna meg, jó lenne, hogyha ennek a diszkriminációnak véget vetnénk. A miniszter úrtól tehát azt szeretném megtudni, hogy mit kíván Románia tenni annak érdekében, hogy egy átfogóbb kiegyenlítődés jöjjön létre. Szenra asszony, köszönöm szépen! Ön számos prioritást felsorolt, és prioritások között van egy, ami mindenkit foglalkoztat, ez pedig a kap. Kérdésem, hogy konkrétan mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy a kis családi gazdaságokat segítsék a kap keretein belül. Sokat beszélünk erről, de konkrét javaslatok végül sosem születnek meg. Nagyon fontos, hogy aktívak maradjanak ezek a kis családi gazdaságok. Egyértelműen munkahelyeket teremtenek ezek a kis gazdaságok, illetve elengedhetetlen létezésük ahhoz, hogy megmaradjon a lakosság vidéke. A nők témáját is említette. A kap új javaslatában gyakorlatilag eltűntek a nők, minden nők vonatkozó javaslat eltűnt innen. Kérdésem, hogy a román elnökség tesz-e valamit annak érdekében, hogy eltűnjenek azok az egyenlőtlenségek, amelyek leginkább a gazdálkodó nőket sújtják. Harmadik kérdésem termőföld. Ez a szakbizottság megvitatta azt a kérdést, hogy Európában hogyan összpontosul a termőföld. Egy állásfoglalást is elfogadtuk erről. Jelenleg például Galíciában, Spanyolország északi részében, ahol, ahonnan én érkezem, nagyon súlyos nyomás helyezkedik a földtulajdonosokra, nagy vállalatok akarják felvásárolni a termőföldet, egyetlen céljuk van, például egyetlen céljuk van az, hogy a sertés tenyésztésből származó melléktermékeket vagy egyéb termékeket ide helyezzék el. Hajszlin képviselő. Miniszter úr, tegnap is találkoztunk már az ENVI szakbizottságban. Az ENVI szakbizottságban is találkoztunk már tehát, és azokról a témákról szeretnék elsősorban beszélni, amelyekre nem tért ki, és amelyekkel kapcsolatosan tegnap sem kaptam öntől választ. Először is, ami a kisgazdákat illeti, egy mondatocskában megemlítette őket, Különösen az hazájának kellene nagyon odafigyelnie arra, hogy a kisgazdák helyzete javuljon, nem szabad magukra hagynunk őket, a jelenleg és a következő kap sem fog erre választ adni. Ami a földszerzést, illeti a land grabbing kérdését, erre sem tért ki, és aztán a vidéki területek elnéptelenedése is egy nagyon fontos kérdés, hogyan lehet ennek ellenében hatni. Nagyon sajnálom, hogy állítólag az új kapban a második pillér pénz forrásai jelentősen csökkennek. Ön mit gondol erről? Tegnap sem mondta el, és amit bírálták is, hogy mit akarnak tenni az éghajlatváltozás terén. Szájára sem vette a klíma szót. Mit akar annak érdekében tenni, hogy az, a mezőgazdaságon belül is érvényesüljenek az éghajlati célok? Jó lenne, ha erről is szólna néhány szót. És persze a következőket is tudni szeretnénk. Vannak olyan tagállamok, és ide tartozik Románia is, ahol a korrupció problémát jelent, ezt világosan ki kell mondani. Sokszor a pénzek nem oda kerülnek, ahová kellene, ezt is szóvá kell tenni, és tenni is kell ellene valamit. Az önök országa emellett nem éppen jár élen a növényvédőszerek csökkentésében sem, Romániának komoly gondja van ezen a téren, továbbra is alkalmazza a neonikotinoidokat. A kollégám majd részletesebben szól erről. Ez sem szép dolog, hogyha a közös agrárpolitikát folytatunk, és az önök hazája viszont nem a közös irányvonalnak megfelelően jár el. Aztán szólt az erdőkről és az Európai Unióban van egy erre vonatkozó irányelv, az önök országából azonban állítólag több illegális fát visznek ki, mint legálisan kivágott fát. Nem engedhetjük, hogy egyszerűen kivágják a különböző nemzeti parkokat, az erdőket, és a kormány mindeközben tétlenül nézi, ami történik. Fontos, hogy az összes tagállam betartsa a közös európai szabályokat. Az az érzésem, hogy Románia esetében ez nincs így. Merci, monsieur úr, köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Az elnökségek követik egymást, és az elnökségek hasonlítanak egymásra, és sokszor semmi pozitív nem történik a mezőgazdák számára. Nem arról van szó, hogy nem lenne meg a jó indulat, vagy a szakértélem, hanem arról, hanem azért, mert a brüsszeli azért, mert a, a brüsszeli hatalmas administratív buldózert senki sem tudja legyőzni. Gyakorlatilag a mezőgazdaságot egyértelműen a piaci elveknek vetették alá. Nos, nagyon sokszor nem veszik figyelembe az európai gazdák nagyon komoly megélhetési problémáit, és éppen ezért egyre kevesebb a fiatal mezőgazda. Jó lenne, ha megtörténne a kapreformja. A én úgy gondolom, hogy február vége előtt, ami ugye nem sokára beköszönt, meg kéne találni a megoldást a kap három pillérjére. Én azt gondolom, hogy ezek elengedhetetlen kérdések a mezőgazdák élete szempontjából, és az idők nagyon rövid. Hogyan állnak a tárgyalások a tanácsban? Például az MFF-re vonatkozóan. Még egy utolsó kérdés. A kap költségvetését megvédi-e, kiáll -e emellett? Milyen mi az, amiből nem enged a román elnökség ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezek a koordinátorok voltak, most pedig már csak egy percet tudok adni a képviselőknek. Zóna asszony. Domnule ministru, în calitate de vicepreședinte al Comisiei de Agricultură. Tisztelt miniszter úr, az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke vagyok, és ilyen tisztemben is szeretném önt köszönteni, üdvözölni itt. Régülön ismerem önt, tudom, hogy mekkora szakértelme, és tudom, hogy a román mezőgazdaságért keményen harcolt, keményen kiállt, az európai mezőgazdaságért is, és egész életében sokat tett az európai és a román gazdákért. Miniszter úr, a szubszidiaritásra nagy szükség van. Gond van Európában, egyre többen elhagyják a vidéket, a termőföldeket, nincs elég fiatal gazda, a nők, a nőket ösztönöznünk kell arra, hogy maradjanak meg a földművelésnél. A digitalizáció rendkívül fontos ebből a szempontból, enélkül az európai mezőgazdaság nem tudja elérni azt a színvonalat, amit szeretnénk. Itt a mezőgazdasági szakbizottságban gyakran beszélünk aktív farmerekről, aktív gazdákról, valós gazdákról, új gazdákról. Olyan emberekről, akik kiköltöznek vidékre, és elkezdenek mezőgazdasági tevékenységet folytatni. Tudom, hogy ön bátorítja a mezőgazdaságba való beruházásokat. Fontosnak tartom azt, hogy minden egyes gazda az Európa, Európai Unióban ugyanolyan támogatásokhoz juthasson, függetlenül attól, hogy hol élnek. Említette az állategészségügy kérdését is. Egy kolléga pedig beszélt a környezetvédelmi problémákkal. Tudom, hogy ön ezzel a kérdéssel is foglalkozott már. Sok szerencsét kívánok önnek, és mint a szakbizottság alelnöke, csodálom az ön munkáját. Minden jót kívánok önnek, és biztos vagyok benne, hogy a román elnökség sokat tesz majd a kap reformjáért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt. Miniszter úr, a stratégiai tervekről beszélt. Szeretném azt megkérdezni Öntől, hogy tanács hogyan áll ezzel a kérdéssel? Van előrelépés? Van a stratégiai tervekre vonatkozva bármilyen bátorítója Aztán Mercosur. Az EU-Mercosur megállapodás már nagyon régóta nem nagyon halad előre az eredet megjelölés, illetve a védett, a különböző védjegyek kérdése sajnos gondot jelent. Kérdezném, hogy önnek erről mi a vélemény, illetve mik a tervei. Még egy utolsó kérdés az MFF-fel kapcsolatban. A kérdésem az, hogy hogyan látja a helyzetet. Ugye az nagyon sok szakpolitika ütközik és küzd ugyanazért a pénzért. Ön szerint az a megoldás, hogy a kapból vegyünk el pénzt, és azt adjunk, azt költsük más szakpolitikára? Ön szerint ez egy megfelelő, e, megfelelő módszer? Mulțumesc. Domnule ministru, încă o dată vă spun, bine ați venit în Parlamentul European. Trec direct la întrebări, două întrebări am. Köszönöm, miniszter úr, és akkor rögtön rá is térek a két kérdésemre. Egyet ért-e Hogan biztos javaslatával, hogy a regresszivitás alapján a szubvenciókat korlátozzuk. És szeretném meghallgatni az önök véleményét pro és kontra mindkét változattal kapcsolatban. És a második kérdésem arra vonatkozik, hogy ön úgy nyilatkozott, hogy kompenzációra kerül sor az olyan gazdák számára, akik a sertés tenyésztés terén negatív hatásoknak vannak kitéve. És a harmadik pedig, hogy hogy áll a helyzet a, a vaddisznókkal kapcsolatos kérdésben, hogyha csak 0,5 állat autót tart valaki négyzetkilométerenként, akkor eléri ezzel ezt a célt, vagy nem? Nekov képviselő, köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, találkoztunk a bolgár soros elnökség idején, amikor a kettős minőségű élelmiszerekről egyeztettünk. A kérdésem az, hogy lezárják-e a háromoldalú egyeztetést ebben a kérdésben az elnökségük alatt. Sokat beszélünk az euroszkepticizmusról, az Európa ellenes erőkről, hogyha sikerül bebizonyítanunk azt, hogy az Európai Unió egészére nézve egységes szabályrendszerünk van érvényben, akkor kifogjuk a szelet azok vitorlájából, akik a, az előnyök, az EU előnye és hátrányairól beszélnek. A másik kérdés, amelyről beszélnék szeretnék, az afrikai sertéspestés. Köszönöm szépen Zolna asszonynak, aki egyeztetett a román állategészségügyi ügynökséggel is. És a múlt héten Ruszéban egy konferenciát is szerveztem a témában. A kérdésem a következő. Támogatná-e a nagyobb arányú finanszírozását a egy esetleges gyógyszer megtalálásának? Monsieur le Président, je me permets, j'espère... Köszönöm szépen. Kicsit meg vagyok döbbenve, ugye új elnökséget üdvözlünk, és tudom, hogy sokan vagyunk, de szerintem az megdöbbentő, hogy csak egy percet kapnak a képviselők, pedig itt nagyon-nagyon fontos kérdésekről beszélünk, a kap jövőjéről, vagy egyéb kérdésekről. Remélem, ezt most nem számolták nekem bele az egy percben. Nos, eh, számos kérdésén nem fogok föltenni, mert a kollégák ezt már föltették helyette, de lenne néhány gondolatom, amit megosztanék önökkel. Parlamenti képviselőként a Európai Bizottság fenyegetéseiről beszélnünk el. Hol, Lengyelország és Magyarország után Romániát is fenyegeti az Európai Bizottság, hogy bizonyos támogatásokat visszatart majd. A kis gazdák véleményét is meghallgattam. A multinacionális cégek hihetetlen nagy nyomást helyeznek rájuk, megveszik a termőföldeket, Például Bulgáriában a kisgazdáknak juttatott támogatások csak kevesebb, mint 10%-ban érik el a kedvezményezetteket. Jól lenne, jó lenne, hogyha ezt a, ezeket a problémákat megoldanák, mert így a románok visszatérhetnének saját hazájukba, ott művelhetnék a földet, és nem multinacionális cégek kezére kerülne a termőföld. Gazdaság, mezőgazdasági válságot érünk, és azt gondolom, hogy nagyon nagy óvatosságra van szükség, akkor, hogyha a keleti szomszédaikkal akarnak szorosabb kapcsolatot kialakítani, Moldáviára, illetve Grúziára gondolok, ők vám nélkül exportálhatnak Oroszországba, mi pedig ugye az orosz embargótól, nem, az európai mezőgazdák az európai, az orosz embargótól szenvednek. Még egy gondolat. A mezőgazdaságot nem szabad diplomáciai célokra felhasználni. Kérem szépen az európai polgárok elég nagy része él mezőgazdaságból. Jó lenne, hogyha okosabban gondolkodnának, és figyel, jobban figyelembe vennék az európai mezőgazdák véleményét. Köszönöm. Menegen képviselő. Azt szeretném megerősíteni, amit többen is elmondtak már, a menetrendhez kapcsolódik a mondandóm. Vajon realisztikus, reális ez a menetrend? Én nem gondolom, hogy az lenne, több képviselő is hozzám hasonlóan azt gondolja, hogy nem az, frakciókon átívelően. Szeretnék rákérdezni a a kepingre, a felső határérték meghatározására a bizottság részéről. Sokan azt gondolják, hogy nagyobb hitelességet kell adni a felső határértéknek. Én a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak is tagja is, tagja is vagyok, és amióta ott ülök a szakbizottságban, azóta azt hangoztatják az emberek, hogy valaminek változnia kell a keppinggel kapcsolatosan, de a bizottság egyszerűen nem hallja, amit mondunk. Ön szerint mi a helyzet? Andrió képviselő. Vagy Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy ellátogatott ide. Üdvözöljük Önt itt az Agrész ülésén. Az árak gyorsan változnak, pedig fontos lenne, hogy a piac, piacok stabilak legyenek. Ez fontos az egész mezőgazdasági ágazatnak. Aztán mindenképpen beszélni kell még a genetikailag módosított szervezetekről is. Sokak válság megelőző eszközt látnak ez, ebben a génmanipulációban. Nagyon fontos az átláthatóság ebből a szempontból, erről Kaputa úr már beszélt. Tehát átláthatóságra és tájékoztatásra kell török, törekedni a GMO-kkal kapcsolatban. Nagyon fontos az is, hogy a mezőgazdáknak megfelelően méltó szerepe legyen az élelmiszerellátó láncban. A román elnökség során, és tudom, hogy nincs sok idejük, nem tudom, hogy erről lehet-e majd tárgyalni. Jó lenne az ütemtervet erre vonatkozóan megismerni. A tanácsban mit tesznek majd a piacok átláthatósága érdekében? Kérdésem, hogy a Brexit utáni időszakra van-e bármilyen tervük a mezőgazdaságban? Köszönöm szépen. Madame Gloanek. Merci, Monsieur le Président. Gloanek asszony, köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, elnézést, hogy ki kellett szaladnom, amíg ön a beszédét tartotta, de tudom, hogy az állat egészségügyi kérdésekről beszélt, ennek ezért hálás vagyok. November 22-én a bizottság egy jelentést jelentetett meg a fehérje dús növényekről, de sajnos eléggé nagy csalódást okozott ez a jelentés, és valójában a kap reformjáról, reformjára egyáltalán nem látunk rá ebből a szempontból. Bár a helyzet aggasztó, mert 17 millió tonna proteint importál az Európai Unió, ennek nagy része szója. Bizottság és elnöke az Egyesült Államokkal tárgyal, hogy újabb mennyiségeket, szója mennyiségeket hozhassanak be az Európai Unióba, a minőségét pedig nem igazán vizsgálják. Ez egy elég komoly ellentmondás a bizottság részéről. Hogy kívánja ezt feloldani? Úr, a legfrissebb sajtóírek szerint a nyugati változatuknál rosszabb minőségű élelmiszereket találtak a közép-kelet-európai tagállamok boltjaiban ismét. Egyelőre tehát kevésbé látni konkrét eredményeket a kettős élelmiszer minőség elleni küzdelemben. Az Európai Parlament egy tavaly szeptemberi jelentésében kérte az eltérő minőségnek a tiltott forgalmazói magatartási gyakorlatok között történő szerepeltetést, egyetérte ezzel miniszter úr, és tervezi-e a téma felvetését az Agrártanács valamelyik ülésén. Másrészt az afrikai sertéspest is visszaszorítása és megszüntetése számomra is fontos, ugyanúgy, mint önnek, ahogy erről szólt is. Véleményem szerint további uniós forrásokra lesz szükség a védekezés hatékonyságának a növelésére, valamint a kárt szenvedett sertéstartó gazdák kártalanítására. Gondolom egyetért ezzel. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Dölaelszony, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, tegnap már találkoztunk az Envi-ben, üdvözlöm Önt itt is. André úr említette az árak gyors változását, illetve hogy megfelelő eszközök legyenek a válság kezelése. ez igaz de nagyon fontos az, hogy a kockázatot is tudjuk kezelni. Erre vonatkozóan is eszközökre van szükség. Jó lenne, hogyha a kap tényleg közös lenne, közös maradna. Bár elképzelhetőnek látja a bizottság, hogy bizonyos dolgokat visszautaljunk tagállami hatáskörbe. Aztán ott van a biogazdálkodás. Delegált aktusokra számítunk, számos témában. A termelőknek, a bioüzemanyagok termelőinek fontos lenne ez, illetve font, azért azoknak is fontos, akik állatok számára állítanak elő takarmányt. Hogyan lehet azt elérni, hogy a különböző import cikkek minőségéről meggyőződjünk, például a pálmaolajra gondolok? Köszönet, miniszter úr! Köszönet a román elnökség tímjének, köszönöm, hogy támogatott támogatást ad nekünk, ugye az osztrák elnökséggel együtt, úgy látom ők is mindent megtesznek azért, hogy előre jussunk. Például sikeres volt a decemberi tanácsi következtetések között a, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó előrelépés. A, a következő plenárisra, márciusi plenárisra jó lenne, hogyha e, e, ebben a kérdésben már a szavazásig tudnánk eljutni. Nos, a szakbizottságunk és a Dorfman jelentés, amit egyébként nagy többséggel szavaztunk meg, sokat foglalkoztunk már a KAP reformjával. Mi félünk attól, hogy nagyon sok kérdést tagállami hatáskörbe utalnának vissza. Hogyan gondolkodik erről a román elnökség? Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Tikrai e, labai Miniszter úr, meghallgattam végighallgattam a beszédét. Tudom, hogy ismeri a romániai mezőgazdák helyzetét, az európai mezőgazdák helyzetét. Sok sikert kívánok önnek. A konvergencia ott van a prioritásai között. Több kolléga tett fel hasonló kérdést, de én is szeretném tudni, hogy a konvergencia milyen szintjére törekszik. A bizottság szeretne 50%-os csökkentést elérni. A balti államok, illetve a litván gazdák eh, mit várhatnak az önök elnökségétől ebben a témában? Az egyik legsúlyosabb problémánk az, hogy méltányos eh, méltányos jövedelemre tehessenek szert a gazdák. Nos, kérdésem, hogy ez ügyben milyen terveik vannak, lenne egy mechanizmus arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne méltányos jövedelmet létrehozni a gazdák számára? Köszönöm szépen, miniszter úr, és lenne egy kérdésem. Hadd kérdezem meg, tud-e arról, hogy a land grabbing kapcsolatos kelet-európai jelenséggel kapcsolatban, tehát a földek átvételével kapcsolatban. Tehát megismétlem, hogy ön tájékoztatva van -e a land grabbing jelenséggel kapcsolatban, amely Kelet-Európában zajlik jelenleg, és ez egy nagyon virulens dolog. Kelet-Európában is hallottam arról, hogy ez a jelenség ott is ismert. Hát kérdezem meg, hogy milyen pozíciót képviselnek során a román elnökség, hiszen ez egy olyan jelenség, ami azt jelenti, hogy az agrár szubvenciók az Európai Unióban spekulánsok kezébe kerülnek, az ő zsebükbe folyik be, pedig ők az Európai Unión kívül élnek. Az afrikai sertéspeséssel kapcsolatban pedig egy másik kérdésem. Van-e önnek információ arról, hogy milyen gyorsan terjed ez a betegség Romániában? És eh, érdekelne, hogy a, antimikrom ba rezisztenciével kapcsolatban miről tudnak beszámolni. Tehát a mm, hogy esetleg lehetne egy képzést az állatorvosi gyógyszerészek terén. Amikor Románia csatlakozott az EU-hoz, akkor gyakorlatilag le kellett állni a genetikailag módosított szója termesztés. Meg is mutatták, emlékszem fényképeken, hogy milyen gyönyörűek a génmódosított szóják, szója növények. Nos, a tagállamok mostanában már a génmódosított terményeikről saját maguk dönhetnek. Nos, kérem szépen, hogyha én, én nagyon örülök annak, hogyha az erdőgazdálkodásban nem igazán ártanák vele magukat. Az erdőgazdálkodás nem európai hatáskör. A mezőgazdák sose fogják megváltoztatni az időjárást. Sokkal fontosabb dolgok vannak ennél, például mikrobiális rezisztencia, és a gazdáknak ebben van szerepe. Köszönöm. Aguilera. Aguilera asszony. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos, señor ministro. Üdvözlöm, üdvözlöm Önt, miniszter úr, örülök annak, hogy már tegnap meghallgathattam a, halász, a halászati bizottságban, most pedig az Agri szakbizottságban. Szerintem nem igazán van idő arra, hogy a kap reformját úgy hajtsuk végre, ahogy azt terveztük. Paulo de Castro beszélt már egy olyan témáról, ami számomra is fontos. Hogyan vélekedik a román kormány a stratégiai tervekről. Véleményünk szerint ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat vissza kell utalni tagállami hatáskörbe. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok fognak fontos eddig kabba tartozó döntéseket meghozni? Nagyon-nagyon kevés időnk van. Szerintem ebben a mondátumban ezt már nem tudjuk megtenni. Fontos az is, hogy kiálljon egy igazi költségvetésért, jó lenne, hogyha a kap megőrizné egykori súlyát. A kapnak egyértelműen megfelelő finanszírozásra van szüksége, és ezért most kell harcolni ebben az MFF-ben. Köszönöm, Weitz képviselő. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, önök a neokaténodoknak engedélyt kérvényeztek meg, mint ahogy ezt már korábban is megtették. A neonikotinodi kal kapcsolatos vízhelyzetet eddig nem sikerült megakadályozni az önök ö, orvosai a répce terén ezt ö, megengedték, és ö, kiderült, hogy egy megfelelő ö, gyógyszer rendelkezésre áll, miért ne segítene ez a napraforgó és a kukorica területén? A másik kérdés pedig, hogy egy több éves pénzügyi keret területén, ami még egyébként nem is állt fenn, hogyan ö, tekintenek ön az agrárbüdzsére, tehát azt gondolják, hogy nem fogják ezt csökkenteni, tehát hogyan próbálják meg a bizottság elképzelését ezzel kapcsolatban ö, bekorlátozni? <clears throat> Roy Bush asszony, parancsoljon. Miniszter úr arról szólt, hogy a kapot hozzá kell igazítani a jövő kihívásaihoz, és hát itt a klíma és a környezetvédelemmel kapcsolatban az úrnak ellent kell, hogy mondjak, hiszen a klímacélokról nem szabad elfeledkeznünk, hiszen a gazdák lesznek a legelsők, akiket ez érinteni fog, hogyha ezek az időjárási események fokozódnak. És érdekelne engem az, hogy a tanács milyen mértékben hajlandó piacpolitikával foglalkozni, tehát hogyha a világ politi- világgazdasággal kell versenyeznünk, és tudjuk, hogy egyre volatilabbá válnak az árak, a gazdák alig tudnak ezzel már versenyezni. Van egy második dolog, ön is említette, hogy a kap az európai szerződésekre kell, hogy alapuljon. A Lisszaboni szerződésekben az szerepel, hogy a politikai koherencia az együttműködésünk alapját kell, hogy képezze, és ezt mi biztosítani szeretnénk a kapjának jelen pillanatban a jelenlegi felállás szerint külső kihatása is vannak, és én nagyon szeretném megkérni a tanácsot, hogy a politikai koherenciát vegye figyelembe továbbra is a kap területén, hiszen mi ezt a cikkeit szeretnénk ismét bevenni ebbe az új kapba, hogy a Lisszaboni szerződések célkitűzésének meg tudjunk felelni. Kokovics úr. Želim dve vprašanje imam za vas. Prvo... Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne, ha megengedi. Európában gondot jelentenek azok a, azok a gazdaságok, amelyek csak ezer hektárosak. Nos, a családi gazda, gazdák, a családi gazdálkodások sokszor nyomás alá helyeződnek. Második kérdésem az intelligens falu kezdeményezés, melynek célja az, hogy a munkahelyeket megtartsa vidéken, illetve a különböző egyéb tevékenységeket is megtartsa. Megmaradjanak tehát az, a bölcsödék, óvodák, iskolák a vidéki területeken, hogy ott maradjanak a fiatalok a vidéki területeken. A kérdés tehát az, hogy önök mit terveznek ebben a témában. Szeretném tudni, hogy mi az önök álláspontja erről, illetve hogy figyelembe veszik-e ezt a jövőbeli kapban. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm Önt. Miniszter úr, itt az Agri Szakbizottságban nagyon nagy kihívások elé nézünk, és úgy gondolom, hogy bármennyire elő, bármennyi előrelépést is teszünk ezen a téren, nagyon nehéz az összes elvárásnak és szükségletnek megfelelni. Fontos beszélni a fiatalokról és a, ne, a generációs megújulásról. Ezen a területen a szakbizottságunk sikerrel járt, fontos, hogy a bizottság meghallgasson bennünket, és a fiataloknak nyújtott támogatást megnöveljük. Emellett a tisztességtelen piaci gyakorlatok területén is problémák mutatkoznak, de bizakodó vagyok. Szeretnék azonban megemlíteni egy olyan témát, amelyet keveset emlegetünk. A vidéki területeken tevékenykedő nők témáját szeretném felvetni. 2014-ben 35%-át adták a mezőgazdaság területén eltöltött munkaidőnek viszont az ő tevékenységüket nem méltatjuk eleget, és nem figyelünk rájuk oda eléggé. A kérdésem az, hogy a román soros elnökség kíván-e változtatni ezen, tud-e tenni az érdekükben, hiszen a vidéki területeken élő nők elengedhetetlenek a vidéki területeken az élet szempontjából, és nagyon sokat tesznek, sokat dolgoznak. Meggenész képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. A múltban sokat beszéltünk az élelmezésről, az éghajlatváltozásról, az egészségről és ezek összefüggéseiről. Készült erről nemrégiben egy jelentés is, amelynek a fő konklúziója az volt, hogy intenzívebb termelésre lesz szükség a rendelkezésre álló területeken. Úgy gondolja el, hogy a kap segítségünkre lesz ebben, és ha igen, akkor hogyan lesz a segítségünkre? Ugyanis azt hiszem, a gazdák nagyon tartanak azoktól a nagyon különféle üzenetektől, jelzésektől, amelyeket a jogalkotóktól kapnak, mint az EU szintjén, mint globálisan. Nem lehetnek biztosak abban, hogy a jövedelmük fenntartható, illetve a gazdaságuk fenntartható. Ön szerint tehát megtörténik-e majd ez az új mezőgazdasági forradalom Európában, amelyet az általam említett jelentés vetett fel? Házekám képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a miniszternek is az elmondottakat. Köszönöm szépen, amikor az állatokat napokon, heteken keresztül szállítják, ez hatalmas szenvedést okoz az állatoknak, és örültem, hogy erről is szólt, hiszen beszélnünk kell a, a végrehajtási szabályról, arról, hogy az állatokat milyen távolságra és időben szabad szállítani, hiszen Ausztráliában is erősen lekorlátozták ezt az időszakot. Vegyünk példát Ausztráliáról, és az Európai Parlamentnek is ezt kellene tennie, viszont Románia pont az ellenkezőjét teszi ennek az élő juhok legnagyobb importőre a világon, és egy havasi nevű üzemmel egy olyan öm, szerződést kötöttek nemrég, ami Kuwaitba és Katarba szállít élő állatokat, és ezért rendkívül felelős nagy mértékben az elhulló állatokért, és ezért ezzel a vállalattal többen megszakították az üzleti kapcsolatot, és hogyan gondolják, hogy ezzel boldoguljunk a jövőben, és hogy ezt hogyan kívánjuk, hiszen ezt a legtöbb európai meg szeretné akadályozni, hogy erre a jövőben is sor kerüljön. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel akkor végére értünk a hozzászólóink listájának. Nagyon sok kérdés érkezett, nagyon sok megjegyzés érkezett, és ezért most kérném a miniszter urat, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Természetesen nem akarunk önnek időbeli határokat adni, de kérném, hogy nagyon kedves lenne, hogyha röviden tudna fogalmazni. Parancsoljon. Igen, igyekezni fogok a lehető legrövidebben összefoglalni a válaszaimat, bár ilyen nagy témakörnél ez nehéz lesz. Tegnapi napom az Envi Bizottságban a Környezetvédelmi Bizottságban voltam vendég, és ott is a kapra, a kap témára nézve érkeztek specifikus kérdések, amelyek a kompetencia területemet érintik. Ma reggel a halászati bizottságban jártam, és ott is érkeztek kérdések, amik természetesen mezőgazdasági jellegűek voltak, és hát ez jó is így. A mai napon, ma természetesen nagyon sok kérdést hallottam, amelyek egy olyan koncepcióra vonatkoznak, amelyel ma már foglalkozunk, amit szeretnénk javítani, és egy státuszkovól indulunk ki ennek során, és az Európai Bizottsággal folytatott együttműködésben, mégpedig a közös európai agrárpolitikával. Ugye ez nem egy mérhető politika, hanem ez egy koncepció, ami a polgárainkat érinti, és ezért is kell, hogy így gondolkozzunk erről a politikáról, és így módon kell fellépítenünk, és utána megvalósítanunk. Ezért is nagyon motiválnak engem itt a mai napon, és erősítenek abban, hogy itt a mezőgazdasági bizottságban, hogy tegyek ebben az irányban. Miért is? Mert minden egyes kérdésben felismertem egy vörös vonalat, amely a rendkívül sokoldalú kérdésekből visszaköszönt, de rendkívül komplex kérdésekre utalt, amelyekkel foglalkozunk el, ezek rendkívül dinamikusak és komplexek egyben. Nagyon köszönöm Önöknek azt, hogy lehetőséget adtak nekem arra, hogy ezt a döntő lépést megtehessen, mégpedig abba az irányba, hogy az európai gazdák érdekeit a jövőben megfelelően képviselhessem. Azonban azt gondolom, hogy itt azért néhány dolgot vonjunk ki a konkrét akciók köréből. 2017. novemberében az Európai Bizottság elfogadta és nyilvánosságra hozta egy közleményében az új kap szövegét, és ma pedig itt Brüsszelben, itt a parlamentben, illetve a tanácsban mi vagyunk azok, akik ezt a közös agrárpolitikának az architektúráját össze fogjuk állítani, és ez 2021-től 27-ig azt kell, hogy eredményezze majd, amit mi itt jelenleg és ma is koncepcionálisan megállapítunk, és ezért is nagyon fontos, hogy ennek a jogi keretei is megteremtődjenek annak érdekében, hogy 2021 és 27 között a jogi alapok is világosan álljanak. Az Európai Bizottság természetesen jövőbe pillantva kívánja ezt a koncepciót megváltoztatni, és ez a változtatás rendkívül súlyú lesz, hiszen a közös agrár politika javításán alapul. A mindennapok mutatják a gazdák számára, de ezt, ezt az igényt, de természetesen nekünk mindig jövőben mutatóan kell gondolkoznunk, és ezért is most hadd emeljek ki néhány olyan területet, amely pontosan ezt fogja megvalósítani, mégpedig választ fogadni az itt elhangzott kérdéseikre. Ugye nagyon sokoldalú kérdéseket tettek fel, tartalmilag is, de persze a reakciók képességét illetően is a jövőbeli kapnak. Mi minnyáján elmondtuk, hogy azt kívánjuk, hogy a kap egyszerűsödjön a jövőben. Ez minnyájunk közös igénye. Az alapján, amit most itt hallottam önöknél, illetve a tanácsban zajló eszmecseréből is levontam, és a gazdák és a külföldi gazdák is természetesen mindenki egyre nagyobb mértékű szubszidiaritást tart kívánatosnak, ez egybehangzó igény, de ez nem a kap renacionalizálását jelenti, nemzetisítését jelenti, ez egészen hibás hozzáállás lenne ugyanis, hiszen hogyha túlzottan mélyére megyünk ennek a kérdésnek, akkor ö, nem fogunk tovább jutni, azonban mégis a megfelelő lépéseket meg kell tennünk, amit a bizottság már a megfelelő javaslataiban meg is tesz, és mi pedig ezt a ö, tanácsban elemezni fogjuk, ezeket az igényeket. A különböző miniszterek álláspontjából fogom tudni majd kiolvasni, hogy milyen opcióink lesznek a különböző tagállamok szemszögéből és az adott országok gazdái szemszögéből. Akkor ugye öt rendelet létezik, amelyeket módosítani fogunk, ezek nagyon világos stratégiai terveket érintenek. A finanszírozást, a monitorozást és a menedzselését a közös kapnak és a közös piacunk, agrárpiacunknak a szabályozását. Természetesen ezek a mi munkastruktúránkba is vissza fognak köszönni, illetve természetesen a döntéseinkben is. Ugye az elhangzott, hogy az idő nagyon szűkre szabott. És igen, ezzel én is tisztában vagyok, és éppen ezért kell együttműködnünk. Nagyon fontos, hogy váltvának vetve kell együtt dolgoznunk annak érdekében, hogy technikai szempontból is jól előre tudjunk haladni. A kap, mint támogató politika elegendő lesz ez? Hát én azt gondolom, hogy elég világosan kifejeztem magam ezen a téren, és azt gondolom, hogy a kap eddig nem játszhatott olyan nagy szerepet, mint ahogy ennek lennie kellett volna, és ezért azt nem tudom teljesen bekörvonalazni, hogy hogy áll ez a jelenleg a helyzet alapján. Ezt az Európai Tanácsban kell majd eldönteni, ezt a kérdést, egészen addig pedig hatékonyan kell együttműködnünk, de természetesen a közös koncepciónk mentén. Mit is értek ez alatt? Azt, hogy ö, egy olyan fogalmat szeretnék itt most alkalmazni, ami azt emeli ki, hogy megfelelően értjük azt, hogy miről van szó. Tehát egy autónak el kell készülnie, mielőtt tele tudnánk tankolni. Ez azt hiszem eléggé egyszerűen kifejezi azt, hogy az európai architektúrában minnyáján összefüggünk egymással, különböző vélemények vannak, különböző értelmezések vannak, ami normális és természetes is. Éppen ezért is döntött úgy az Európai Bizottság, hogy több szabad kezet ad a stratégiai tervek és célok és eszköztárak megválasztásában, annak érdekében, hogy az egyes nemzeti célokat szerepeltesse, figyelembe vegye, azonban mégis figyelembe vegye azokat a különlegességeket, amelyek bizonyos területeken léteznek ugye itt a kis és nagy gazdák igényeire is gondolok, és az a szabadság, amit az irányban adunk, hogy hogyan kívánjuk a gazdáinkat motiválni, ez egy döntő dolog, és a, ez a tagállamokra van bízva. Mert pontosan így erednek ezek a sokat emlegetett szinergiahatások, és ezek pedig azt fogják eredményezni, hogy egy részről egy, az új gazda generációk is megmaradnak a mezőgazdaságban. Igen, a nők is, a nők is, hiszen a vállalatok, mezőgazdasági vállalatok 34%-a egyébként nők által vezetett, és tehát ezek a nők ezek jelentős szerepet vállalnak, és ezért támogatni kell őket. És Természetesen ezeknek a hölgyeknek mind megvan az a víziója is az agrárgazdaság terén, amit támogatnunk kell, hiszen ez azt jelenti, hogy nekik meg kell találniuk a jogi architektúrában is a szerepüket. A következő kérdéskör, amihez az szeretnék szólni, ez a klímaváltozás. A klímaváltozás rendkívül összetett, sok elemből áll. Tegnap a Környezetvédelmi Bizottságban vendégeskedtem, ma pedig a világ tengerein jártam a halászati bizottságban, és itt, illetve ott ugye arról volt szó, hogy az az igény, ugye, hogy termeljünk is valamit, de hát természetesen a környezet védelmére nagyon szoros szabályokat kell létrehoznunk, mert különben elveszítjük ezt a nagyon fontos értéket. És ezért ezek a kérdések és válaszok amelyekre kitere, ki szeretnék térni. Ugye az a kérdés, hogy a vegy vegyszerek ugye a növénytermelés területén visszaszorításra kerüljenek. Hát ez egy fontos kérdés, azonban a gazdáknak szükség van alternatív megoldásra, amit e helyett használhatnak, hiszen természetesen a termelésüket a továbbiakban is fenn akarják tartani, hiszen ez a gazdák egzisztenciáját érinti, hiszen ő nekik gazdaságilag erősnek kell maradniuk, hiszen csak így tudják saját bevételeiket biztosítani a mezőgazdaság terén. Vagyis nagyon fontosak a fenntarthatóan vezetett gazdaságilag életképes gazdák és gazdaságokra van szükségünk. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy az, amit a talajban termelünk, ami lehetséges agrár szempontból, azt gazdaságos alapokon kell megtermelnünk, és természetesen a környezetvédelmét figyelembe véve is. Ugye nagyon sokat beszéltünk a glifozátról is természetesen ezzel kapcsolatban. Ezt a témát nagyon jól ismerem, nagyon jól ismerem az ezzel kapcsolatos eszmecseréket és véleményeket. Ezt a partitúrát én most itt elmondhatom önöknek, visszatom önöknek, hiszen én tapasztalt szakember vagyok ezen a téren, és nagyon régóta dolgozom ezen a területen és mindig is találtam olyan válaszokat a glifozát terén, amelyek tehát ezek fontosak, 2025-ig még használhatóak ezek. És tudjuk, hogy gyorsabban növekvő, fiziológiai gyorsabban konkurenciából lépő növényekről van itt szó, akiket nagyon nehezen tudunk megakadályozni ebben a növekedésben, és hát ezt jelen pillanatban vegyileg tesszük, ez valóban így van, és az összes kártevőt is persze kiírthatjuk, különböző kártevőkre gondolok, ezek a glifozáttal. De ezt az egyensúlyt, amire, amit meg kell tartanunk, erre szükségünk van és rendkívül fontos, hogy az egyensúly a konkrét lehetőségekből áll össze, amelyek fölött egyébként rendelkezhet egy gazda, mindezt úgy, hogy a jogi kereteket betartva tegye ezt a gazda, ami segít neki technológiailag is a növény termelését javítani. Akkor a neonikotinoidokkal kapcsolatban Ez nagyon sok országot foglalkoztat, Romániát, Bulgáriát, Finországot, Litvániát, Letországot, és így tovább, számos országot. Ebben a speciális térségben, de persze nem csak ott, a biológiai sűrűség a agriotis és necotianidus számára, és a fitoterra terén annyira virulens, és ezért a gazdák naponta találkoznak ezekkel, minden nap ö, találkozik ezzel a problémával, és ezért döntöttek úgy, hogy nem a kultúrákat, a növénykultúrákat fogják kezelni, hanem a magokat. Mert a kultúrák kezelése jóval drágább és környezetkártalmasabb. Tehát emiatt kellett, hogy ezt tegyük ezt válasszuk, ezt a megoldást. Rendben. És akkor még egy dolgot hadd fűzek hozzá ehhez. Méghozzá azt, hogy ö, nagy tiszteletemet szeretném itt a parlamentben kifejezni, főként az önök szakbizottságával szemben szeretném kifejezni megbecsülésemet, ezért kérném önöket, hogy, hogy a speciálisabb kérdéseire hadd adjak írásban választ annak érdekében, hogy lehetőséget adjak arra, hogy az idejüket ne pazarolják, hanem hatékonyan használhassák. Ezt a tapasztalataim alapján mondom, és most pedig nagyon köszönöm Önöknek a figyelmüket, és azt gondolom, hogy kölcsönösen kívánjunk egymásnak nagyon sok sikert, az együttműködésünk során, mert hiszen rendkívül sok olyan döntést kell még meghoznunk, amelyek a közös agrárpolitikával kapcsolatban esedékes, és amelyeket közösen meg kell hoznunk 2021 és 2027 között. Köszönöm szépen a figyelmüket! dziękujemy za takie bardzo szerokie, Elnök, köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönjük szépen önnek ezt a nagyon átfogó áttekintést amit az elején öntől kaptunk, és köszönöm szépen, hogy megválaszolta a képviselők kérdéseit. Egy nagyon átfogó témakörrel foglalkozunk, sok mindenről kell beszélnünk, és az, hogy ön ilyen tapasztalt, és ilyen jól ismeri ezeket a kérdéseket, gyakorlatilag lehetővé tenni azt is, hogy még hosszasan eszmét cseréljünk, de hát sajnos az idővel futunk versenyt. Úgyhogy köszönöm ennek még egyszer, és sok sikert kívánok a kisé rövidke és igen nehéz elnökségükhöz. A ciklus vége legalább olyan intenzív időszak számunkra, mint önök számára. Tartsunk most egy rövidke szünetet, és utána szavazunk. Bardzo proszę, jeśli możemy. Przejść do następnego punktu. Nieuczciwe praktyki handlowe. Kedves kollégák, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a következő napi rendi pontunk. Tisztességtelen forgalmazói magatartás. Biztosan emlékeznek rá, Paulo de Castro a jelentéstevőnk, ismertette január 7-én a megállapodás főpontjait. A tanács megerősítette a tárgyalási eredményeket, hogy a parlament elfogadja első olvasatban az álláspontját, akkor a tanács szintén elfogadja ugyanezt az álláspontot, a szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Hogyha jóvá hagyjuk, akkor a márciusi plenáris elé kerül az ügy. De Castro úr nem kéri a szót, akkor fogjunk is neki a szavazásnak. Az élelmiszerellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen forgalmazói magatartás név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Rozumiem, że mogę zamknąć głosowanie. Zamykam głosowanie. A szavazást lezárom. Gratulálok a jelentéstevőnek, és köszönöm a kollégáknak a részvételt köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, a munkatársaknak, és köszönöm mindenkinek, aki több hónapnyi munkát szánt erre, de Castro úr. Csak köszönetet szeretnék mondani még egyszer a kollégáknak, egy hosszú folyamat végén járunk. Még elmondanám, hogy a tanács egyhangúan szavazott néhány nappal ezelőtt. Egy hangú volt a szavazás, ebben a témában, ez jó hír. Ez azt jelenti, hogy a parlament, és köszönöm még egyszer a tárgyal, tárgyaló csapatnak, tehát ez azt jelenti, hogy a parlament jó munkát végzett. Jeszcze raz gratulujemy, panie pośle, dziękujemy. Köszönöm szépen De Castro úrnak, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkában. Haladunk tovább. Végrehajtási jelentés az állatoknak az EU-n belül és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló irányelvről. Dorman úr a jelentéstevő. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a szakbizottságunkat az elnökök értekezlete bízta meg azzal, hogy végrehajtási jelentést készítsünk az állatok szállításának igen érzékeny kérdéséről hogy megvizsgáljuk az esetleges rossz, helytelen gyakorlatokat a jelenlegi, jelenleg hatályos szabályjal kapcsolatosan. Az NV és a TRAN készített véleményt, valamint a PETI szakbizottság 431 módosító készült összességében, 30 kompromisszumos módosító is elkészült. Dantán úr két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez valóban egy fontos és érzékeny jelentés. Hát nem ismeretlen okoknál fogva a kompromisszumos módosítós nyomtatványt tegnap este jutatták csak el a frakcióknak, és csak néhány órával a mai szavazás előtt kaptuk meg mi magunk ezeket a szavazólapokat. Na most körülbelül, körülbelül 200 módosítóról kell szavazni. Lehet, hogy mindenki más ügyesebb, okosabb, gyorsabb, mint én, de én nem tudtam végigolvasni sem a szavazólistát. A kompromisszumos módosítók természetesen angolul vannak, éppen ezért kérem, hogy halasszuk el a mai szavazást. pani Köszönöm szépen, Neuchel asszony. Én ez ellen érvelnék, most már az összes szakbizottságban vészesen fogy az idő, ha a kap tárgyalásokra gondolunk, tudjuk, hogy milyen szoros a menetrend. Nagyon rövid idő alatt kell több feladatot elvégeznünk. A nem jogalkotási jelentéseket legkésőbb februárig le kell zárnunk. Hogyha most ezt elhalasztjuk, akkor más dolgok is áthúzódnak februárra, februárra kerülnek mindenki időnyomás alatt dolgozik. Tudjuk, hogy a munkatársaink ideje is korlátozott, de hát tudtuk, hogy jön ez a szavazás, és a plusz-minusz jeleket oda lehetett volna írni a módosítók mellé. Nem kell megvárni a, ehhez a szavazólistákat, úgyhogy kérném, hogy mindenképpen szavazzunk ma. Agnew. Egnyú képviselő, elnök úr, azt hiszem, kilenc éve először fordul elő, hogy Dantan úrral értek. de ahogyan elmondta, a módosítók a határidő után érkeztek be egy idegen nyelven, hát hogyan is hozhatna a jelentéstevő véleményt, ö, egy ilyen kérdésben. És hogyha most szavazunk, akkor precedenst is teremtünk. Volt egy határidő, és szerintem ezt a, határidő, ezt a szavazást el kellene halasztanunk, hogy mindenki elolvashassa ezeket az új módosítókat. Buda képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyan szavazhatunk olyasmiről, aminek a tartalmát nem ismerjük? Nem tudjuk, hogy mi áll a szavazólisten. Szerintem ezt a szavazást el kell halasztani, amíg nem tudjuk, hogy ez a szavazólista hogyan is néz ki. Posso, asszony, köszönöm szépen, elnök úr támogatom, hogy halasszuk el ezt a szavazást. Nagyon fontos ez az állatjólétről szóló jelentés, de fontos a gazdák helyzete is. Én szigeten élek, egy szigetről jövök, ezért nekünk nagyon fontos az állatok szállítása. Kis számú, igen nagy feldolgozó üzemünk van, akik az ex- akkor, hogy az exportok kapcsán probléma lép fel, kontrollálhatják az árakat. Sajnálnám, hogyha a gazdákban növekedne a félelem és a bizalom egy olyan időszakban, amikor a Brexit már maga is hatalmas bizonytalanságot okoz, és a marha tenyésztéshez kapcsolódó nyereség vagy profit egyébként is nagyon-nagyon alacsony, ezért én elhalasztanám a szavazást. Dorman úrnak adom most meg a szót jelentéstevőként. Köszönöm szépen, nagyon fontosnak tartom a szóban forgó ügyet, és valóban jó lett volna, ha több időnk van, de az elnökség úgy döntött, hogy februárban Strasbourgban kell lezárnunk ezt a kérdést. Hogyha ez nem történik meg, akkor nem lesz idő a plenáris elé vinni az ügyet, ezért azt javasolnám, hogy ezt most ne halasszuk el, mert nem lesz már időnk lezárni a kérdést. De azt is szeretném elmondani, hogy azok, akik ezzel a témával foglalkoztak, időben megkapták a javaslatokat. A munkatársaink rengeteget dolgoztak ezen a kérdésen, és régóta foglalkoznak ezekkel az ügyekkel. Hogyha a munkatársak és a képviselők megfelelően együttműködnek egymással, akkor azt hiszem, időben meg tudnánk hozni a döntéseket. Én nem javasolnám azt, hogy halasszuk el ezt a kérdést. Desz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne a jogi szolgálathoz, illetőleg a parlamenti közigazgatási szervekhez, hogyha a jövő hétre elhalasztjuk ezt a kérdést, akkor vajon időben plenáris, a plenáris elé kerül-e a dosszié? Nagyon fontosnak tartom, hogy a dossziét lezárjuk, de én ma azt hiszem nem fogom tudni megszavazni ezt. Attól tartok, hogy végeredményben csak tartózkodni tudok, vagy ellene szavazok, mert nem tudtam megnézni a kompromisszumokat. Hát nagyon sajnálom. Én nem gondolom azt, hogy képes lennék ma szavazni a rendelkezésre álló információk alapján. Caputo képviselő. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem mindenképpen szavaznunk kéne, hogy februárban a plenárisra kerülhessen ez az anyag. De a kollégák megfigyeléseit, megállapításait természetesen tisztelettel kell kezelni, elképzelhető, hogy újabb lehetőséget adjunk a kollégáknak, még egy nap haladékot, és akkor holnap szavaznánk erről. Weitz kolléga. thanks, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Kis frakcióként meg tudtuk oldani ezt a problémát. Nem volt egyszerű, de képesek voltunk arra, hogy ezt megoldjuk. Én azt gondoltam volna, hogy a néppártnak van elég asszisztense és munkatársa, hogy ezt a problémát megoldják. Szerintem feladatuk, kötelességük volt, hogy ez a munka meglegyen. Több mint 200 képviselő kérte azt, hogy legyen egy vizsgáló bizottság, most viszont egy elnökségi döntésen keresztül egy végrehajtási jelentésről kell, hogy szavaz, szavazzunk. Nagyon sok a kompromisszum. A néppárti kollégáknak nagyon sok módosítója volt. Nagyon sok szöveg került így bele ebbe a jelentésbe, mi nagyon kompromisszumkészek voltunk, úgyhogy tartsuk meg ezt a, tartsuk meg ezt a ö, ütemtervet. Ha Kaputó úr kompromisszumát elfogadná a néppárt, azt én is elfogadnám, hogy holnap szavazunk. Házekám képviselő. Het eh, volledig eens met collega Weitz. Eh, we hebben hier uitvoerig over onderhandeld, ook met de EPP eh, in de wandelgangen. Köszönöm szépen, hosszas tárgyalásokon vagyok túl, néppártal is, másokkal is nagyon hosszan tárgyaltunk. Mondom, a néppártal is hosszan tárgyaltunk, akik kiválóan ismerik, hogy mi a tartalma ezeknek a kompromisszumos módosító indítványoknak. Amit McGuinness asszony mondott, az felnyitotta eh, a szememet nem azért kell egyébként elhalasztani bármit is, mert ilyen vagy olyan hatása lesz majd ennek a jelentésnek. Nikolson kolléga következik. Sorry, uh, um, Mr. Chairman, uh... Elnök úr, ahogy már elhangzott, ez egy fontos és érzékeny jelentés, ezt mindannyian tudjuk. Az az igazság, hogy nekem az nem jelent gondot, hogy ha holnap reggelig, vagy holnap 10 óráig elhalasztjuk, ebben meg tudunk egyezni? Ez nem gond. Lehet, hogy akkor a néppárt is megoldja ezt a hatalmas feladatot. Vájcúr is elmondta, hogy bizonyára sikerül ez nekik. Hogyha ma nem szavazunk, akkor ez nem fog a februári plenárisra eljutni, és akkor nem tudjuk, ezt meg, nem tudjuk lezárni ezt az ügyet. Tehát vagy a héten szavazunk erről, hogyha akkor vagy nem fog ebben a mandátumban véget érni ez a téma. Szerintem ez itt a lényeg. Hogyha nem szavazunk a héten, akkor örökre a kukába kerül. Ek, kolléga. Ja, danke, Herr Präsident. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, also ich möchte... Uh, tisztelt kollégák és elnök úr, én hadd mondjam el azt, hogy teljesen egyetértek a Válc úr javaslatával. El is mondom, hogy miért. Azért, mert mi most itt nem valami hatalmas technikai dolgokról, mondjuk teherautók, fed, fedél, ről, vagy bármi más dologról beszélünk, hanem olyan dologról, ami állatok szenvedését tudja befolyásolni, és ezek szenvedő lények, és ezért ezt vegyük figyelembe, hogy ezen mi változtatni tudunk ezzel, és az, hogy az EU és az Európai Bizottság már nagyon sokáig elaludt ezen a témán, és ezért az erkölcsi felelősségvállalásukat szeretném ezzel megszólítani, és a népátnak éppen elég munkatársa van arra, hogy az ilyen módosító indítványokon végigmenjen, hogyha erről van szó. Ez most itt nem valami apró technikai dolog, joggal kapcsolatos dolog, hanem itt az állatok szenvedését tudjuk ezzel csökkenteni és megakadályozni. Kérem, hogy még ma szavazzanak erről a kérdésről. Köszönöm szépen. Szerintem a néppártnak megvan ahhoz a szükséges humán erőforrás, hogy ezt a problémát megoldja. Mi kis frakció vagyunk, mi ezt megoldottuk, szerintem a néppárt is meg tudja ezt oldani. És ez egy fontos téma. Jó lenne, hogyha most tudnánk szavazni. Köszönöm. Szóhajtom. Hajtom a kolléga. Gyakorlatias, gyakorlat embere vagyok. A titkárságtól kérdezem azt, amit egy kolléga már korábban. A héten kell szavaznunk, hogy ez eljusson a plenárisra, és hogyha le, szerintem nem, nincs értelme annak, hogy holnap szavazzunk. 12 óra alatt mi változik meg? Miért nem szavazunk most? Meló kolléga. Elnök úr, én nem tudok arról szavazni, amit nem ismerek, így aztán most elmegyek. A e, odniesienie się do spraw procedury, do, których, do której nawiązywała pani poseł Neuchel, e, pan poseł Weitz, wielu innych posłów. E, jak... Neuchel úr, Weitz úr beszélt az eljárási kérdésekről. beszélt arról, hogy milyen kötelezettségeink vannak, az elnökök érdekezlete milyen kötelezettségeket ruházott ránk. A titkárság felé fordulok. Mit kell tudnunk az eljárásról? Köszönöm szépen, elnök úr! A következő pontosításokat tudom elmondani. Egy, ahogy egyesek már elmondták, valóban az elnökök értekezlete az Tajani úr levelén keresztül kért minket arra, illetve az összes szakbizottságot, akik saját kezeményesű jelentéseket írnak, és ide tartozik a Dormán jelentés. Tehát azt kérte, hogy legkésőbb a februári plenárisig jusson el ez a jelentés, vagy az ilyen típusú jelentések, a februári jelentések, hogyha nem ezen a héten szavazunk, akkor nem jutunk, nem jutunk el a a februárban, és hogyha ezt nem sikerül elérni, akkor elvileg az elnökök értekezlete kezében van a sorsunk, hogyha nem tartottuk azt be, amit kértünk az elnökök értekezlet, akkor derogációt kell kérni, de hát valami remény még van így is, többször is kérték tőlünk, hogy a mandátum végén a legislatív, tehát a jogalkotási dossziéknak van egyértelmű elsőbsége, nem a saját kezdeményes jelentéseknek. Hogyha nem ezen a héten szavazunk, hát az eléggé kényessé teszi ezt a kérdést. Még egy dolgot hadd mondjak el önöknek. A holnapi szavazással kapcsolatban természetesen erre is van lehetőség, ez önök kezében a döntés de holnap Hogan biztos úr látogat -e ide 9-től 10.30-ig. Másfél óra nem szokott tovább tartani. Egy hasonló, megállap, egy hasonló meghallgatás, az elképzelés, tehát akkor az lenne, hogy mondjuk fél 11-kor szavazzunk, vagy 11 órakor. Akkor egy kicsit át kell rendezni a többi napi lendi pontot, de ez végül is nem gond, ezt meg tudjuk oldani. Mint végső megoldás. Dziękuję, pani poseł Aguilera. Aguilera asszony. Vamos a ver, eh, yo no estoy de acuerdo con que se aplaza mañana. Köszönöm szépen. Szerintem ezt eh, nem kéne holnapra halasztani. Vagy elhalasztjuk, vagy nem halasztjuk el, de holnapra. Hát holnap már van egy teli napi rendünk. Embereket hívtunk meg. Kereskedelmi megállapodásokról kell tárgyalnunk, hogy ezeknek milyen hatása van a mezőgazdaságra ez egy óra szavazás lenne. Egy órát vennénk el a holnapi vitáktól. Vagy most szavazunk, vagy elhalasztjuk. De hogy holnap szavazzunk, szerintem ez nagyon rosszat tenne a holnapi napi rendnek, a holnapi vitáknak, és azok is nagyon fontos eszmeserék. Kérem szépen, nem lehet valamit úgy elrendezni, hogy eh, más dolgokat zavarunk össze. Hogyha nem tudunk megegyezni, akkor szavazzunk, és a többség győz. Hogy ezt hogy tudnánk holnapra átcsoportosítani, azt én nem is, nem is értem. Pan Dante úr, Hajszling úr, és aztán lezárjuk ezt a vitát. Elnök úr, elfogadhatatlan dolgokat hallottam. Mindenki úgy dolgozik, ahogy akar. Ez egy érzékeny téma. És én nem mástól akarom elérni, nem azt, nem azt szeretném, hogy más dolgozza ki az én véleményet ez, ezzel kapcsolatban, hanem én magam szeretném ezt megfontolni, meggondolni, kigondolni. Jogom van ehhez. Egész délelőtt üléseztem. A kapreformjával foglalkoztak ezek az ülések. Ez szerintem a gazdák jólétére, jólétéről szól, és ez mindenképpen prioritást élvez. Én az egész élet ennek a témának szállom, meg tudom, meg, meg fogom tudni oldani ezt a kérdést. Én mindig tiszteletben tartottam mások munkáját, akkor kérem, hogy mások is tartsák tiszteletben az enyémet. Hajzling képviselő. Also ich muss sagen, ich bin dafür, dass wir heute... Hadd mondjam el, hogy én is azt támogatom, hogy ma szavazzunk, és a következő 12 óra alatt a az, a néppárti frakció még összegyűjtheti az információkat. Szerintem ez egy ilyen taktikai játszadozás a részükről, nem szeretik ezt a jelentést, most se szeretik, és akkor se szerették. Én azt szeretném, hogy szavazzunk arról, hogy ma szavazzunk, vagy legkésőbb holnap. Szerintem ez lenne az észszerű. Jussi, pán Passzeu Desz. Desz úr, parancsoljon. Rövid megjegyzés, köszönöm elnök úr, hogy ez egy taktikai játszadozás lesz, ezt én határozottan visszautasítom, ez egy, ez egy nem tisztességes megközelítés ennek, és vád. Castro úr, tessék? Mi sembra che a maggioranza... Én azt gondolnám, hogy a többség azt támogatja, hogy holnap szavazzunk, így legalább a kompromisszumokat elolvashatjuk ma este mai ez persze befolyásolja a holnapi napi rendet. Értem én ezt, Klára, de hát ez egy kompromisszumos megoldás lenne, és szerintem a többség támogatná ezt. <clears throat> Tehát kollégák, akkor most mindenki hozzászólhat. És én egyébként inkább azt támogatnám, és azt gondolom, hogy ez így működhetne. Tehát az, amit Aguilera asszony mondott, megoldást kell találnunk, meghallgattuk, amit az eddig szólók elmondtak. Azt gondolom, hogy ez már egy eléggé feszültségteli nap volt, és holnap pedig a kereskedelmi kérdésekről lesz, amik szintén nagyon fontosak. Ez egy fontos kérdés sokak számára, sok képviselő számára is az unión belül, ezért én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha holnap azért az időtervünkbe mindezt bele tudnánk iktatni, amire szükségünk van. És a biztos úr látogatására is idő kell, tehát és holnap úgy tűnik, hogy nem annyira lesz időnk e, ezekre a dolgokra, mindenre. Tehát a kérdés az az, hogy a szavazásra lesz-e időnk holnap. Hogyha hajlandóak visszavonni ezt, akkor ez működne, egyéb iránt pedig azt gondolom, tehát ma vagy holnap szavazunk, ez itt a kérdés. Filippi, a szó tessék még egyszer. Köszönöm szépen. Nem szeretnék kilépni a szerepemből, de azt hiszem, hogy van, lenne itt egy kompromisszum. Először is meghallgatjuk holnap Hogan urat, utána utána pedig a dél-spanyol kérdésről beszélnénk, erről szólna az eszmecsere, a déli gyümölcsökről, az Egilira asszony témája, és utána lenne egy általános eszmecsere a nemzetközi kereskedelmi kérdésekben is. Szerintem meg tudjuk ezt oldani, de hát nyilván önök döntenek erről. Lesz idő tehát a Hogan úrral folytatott eszmecserére, utána következne a utána következne a szavazás, aztán jönnének a déli gyümölcsök, és a, és a második eszmecserét, ezt az általánosabb jellegű kereskedelmről szóló, nemzetközi kereskedelemről szóló eszmecserét halasztanánk el. Ezt meg lehet oldani holnap délelőtt. John clark folytatott eszmecserét szerintem el lehetne halasztani, hiszen az, annak semmi különleges aktualitása nincsen, ez javaslat lenne. Po cichu, po, po cichu mam nadzieję, że się że zdążymy zrobić wszystko, E, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy most akkor minden véleménynek helyt adtunk. Hozling úr és Kaput úr kaptak még szót. Én azt javasoltam, hogy hát hozhatunk többségi döntést is, akkor ezzel megoldódott volna a mai kérdés, de ha pont a kereskedelmi politikai kérdéseket toljuk el, akkor én ezt nem tudom támogatni. A Mercosur kérdés például nagyon aktuális, ezt nem napolhatjuk el, úgyhogy bocsánat, nekem ezzel problémám van. Pán Bosszú Nikolson. Uh, Nikolson képviselő. Nem hiszem, hogy értelme lenne itt most összekapni ezen a kérdésen. Nem ellenzem, hogy mindenkinek elég időt biztosítsunk a munkája elvégzéséhez, és tudom, hogy nagyon sürgető a dolog, de nem szavazhatnánk azonnal Hogan biztos után? A holnapi napirend rend kilences pontját szentelnénk ennek, és utána következnének a citrusfélék és aztán a tízes pontot elhalasztanánk a jövő hétre, mert az nem olyan sürgető kérdés. A kollégáknak több szakbizottságban is ott kell lenniük, nem lehet egyszerűen adhok módon változásokat bejelenteni, mindenkinek rengeteg prioritása van, rengeteg mindent kell tennie. Holnap 10-30 körül viszont szavazhatnánk erről, amikor lezárjuk a biztossal folytatott eszmecserét. Ez lenne az én javaslatom. Proszę, żebyśmy jutro rozpoczęli punktualnie o dziewiątej. Hölgyeim és uraim, azt javaslom, hogy kezdjük pontban kilenckor a munkát holnap reggel, és utána, a biztosan folytatott eszmecsere után azonnal szavazunk erről a kérdésről. Ha sikerül ugyanolyan hatékonyan dolgoznunk, mint általában, akkor szerintem az egész napi rendet le tudjuk zárni, Esetleg előfordulhat az is, hogy még 10 óra 30 előtt megkezdhetjük a szavazást. Hogyha mindenki egyetért ezzel, annak nagyon örülnék, nagyon sajnálnám, hogyha a ciklus végén ennyire megosztottak lennénk. Igen, de csak azzal a feltétellel, hogy Clark urat akkor meghívjuk a jövő héten a szakbizottsági ülésre. Rendben, megpróbáljuk Clark urat és beszuszakolni a holnapi napi rendbe. Hogyha mindenki fegyelmezetten dolgozik, akkor ez menni fog. Az egyéb kérdések alatt, egyéb kérdések alatt is lenne mondandó. Elnök, rendben. Solo que los cítricos Elnök úr, én csak annyit kérek, hogy először déli gyümölcsök, minden más később legyen. A déli gyümölcsök nagyon fontosak, erre megfelelő időt kell szállni. Köszönöm. Citrusy musimy zrealizować. Mindenképpen, mindenképpen sorra kerítjük a citrusféléket. Oh, nie, nie, sorry, sorry. Mamy głosowanie. Akkor megszületett az eredmény, de hát van még egy Napi rendi pontunk, amiről szavazni kell, akkor Hojtema urat is meghallgatjuk mindjárt az egyéb kérdések alatt, de először szavaznunk kell a Petír véleményről. A mentesítésről van szó, 2017. évi mentesítésről. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a kollégáknak, akik módosítóik révén hozzájárultak ahhoz, hogy ez a véleménytervezet jobbá váljon. Igyekeztem a 2017-es év eredményeit kidomborítani a kap kapcsán a szembevőszék jelentésére hagyatkoztam elsősorban, de ki, ki akartam domborítani a problémákat is. Köszönöm ezért a kollégák módosítóit, mert ezek lehetőséget biztosítottak erre. Fontos azonosítani a hibák fő okait, okozóit. Fontos, hogy ezeket az okokat feltárjuk, mert a nem szándékos hibák úgy gondolom elkerülhetőek. A szisztematikus rendszer szintű hibák arra mutatnak rá, hogy a rendszer egészét kell átalakítani, megreformálni. Köszönöm még egyszer mindenkinek az együttműködést, és kérem Önöket támogassák a véleménytervezetemet. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Akkor azt javasolnám, hogy szavazzunk. Mindenki készen áll? Igen, akkor. Egyes módosító. Mellette, ellene, elfogadva. Kettes módosító mellette, köszönöm, elfogadva. Egyes kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Zamykam głosowanie. A szavazást lezárom. elfogadva. Négyes módosító mellette, köszönöm, elfogadtuk. Ötös mellette, elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hetes mellette, ellen, kilences mellette, elfogadva. Tízes mellette, tizenegyes mellette, elfogadva. Tizenkettő mellette. Ellenőriznünk kell a tízest, azt kérték, ellenőrizzük a tízest, megnyitom a szavazást a tízes módosítóról. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva 11 mellette, elfogadva 12 mellette elfogadva, 13 mellette elfogadva, 14 mellette elfogadva, 15 mellette elfogadva, 16-os mellette elfogadva, 17 mellette ellene, ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a szavazást, a 17-esről szavazunk, a szavazást lezárom, elutasítva. 18-as mellette, elfogadva. 19 mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a 19-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most a vélemény tervezett, módosított verziójáról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és gratulálok Peti asszonynak. Hogyha mindenki egyetért, akkor az egyebek alatt hallgassuk meg Hojtema urat is. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon fontos ügyről van szó. A szabadalmakról van szó, olyan gyümölcs és zöldségfélék esetében, amelyeket a klasszikus nemesítés révén hoztak létre. A parlamentben elfogadtunk már egy állásfoglalást ezzel kapcsolatosan, miszerint ez tilos. Voltak a brokkoli és paprika fajták, amelyeket szabadalmaztak, mi elleneztük ezt az egészet, az összes mezőgazdasági miniszter is ellenezte, az Európai Bizottság pedig annak idején nyilatkozatot adott ki, mi szerint nem ez volt a vonatkozó jogszabály célja. Az Európai Szabadalmi Hivatal eleget tett ennek, de úgy tűnik, hogy a technikai fellebbviteli grémium nem tud előrelépést elérni, úgyhogy továbbra is lehetőség van arra, hogy valaki szabadalmat nyújtson be európai élelmiszerekkel, Európában élelmiszerekkel kapcsolatosan. Lehet, hogy érdemes lenne meghívni a szabadalmi hivatal képviselőjét, és megkérdezni tőle, hogy a parlament, a bizottság és a tanács kérését miért nem veszik figyelembe. Elnök, hölgyeim és uraim, Hojtama úr, azt hiszem, ez egy a koordinátorok hatáskörébe tartozó kérdés. A titkárságnak utána kellene nézni, hogy mikorra is időzíthetnénk ezt. Esetleg Hajtema úr eljuttathatna nekünk írásban ezt a kérését, vagy felvetését, és akkor talán kérhetünk írásos választ is a szabadalmi hivataltól. Hoizling képviselő. Kollégák, két állásfoglalást fogadtunk el az Európai Parlamentben ezzel a témával, egyet ebben a ciklusban, egyet az előzőben, és mindig azt mondták nekünk, hogy az Európai Bizottság komo- igenis komolyan veszi az Európai Parlament kérését, és harcolni fog azért, hogy élelmiszerekre ne lehessen szabadalmat benyújtani. De most pontosan ugyanez történik megint, úgyhogy szerintem igenis a napi rendünkre kellene tűznünk ezt a kérdést, mert gyakorlatilag semmiből veszik ezzel a parlamentet is. Az Európai Unió belül nem mi vagyunk egyedül felelősek az Európai Szabadalmi Hivatalért, de hogyha az Európai Unió komolyan gondolja azt, amit tesz, akkor igenis a bizottságot rá kell bírni arra, hogy végrehajtsa azt, amiről kétszer döntöttünk itt. Nem tudom, hogy elég-e levelet írni ebben a kérdésben, szerintem igenis kérdezzük meg a bizottságot. Idézzük ide. Elnök. Köszönöm szépen. Azt hiszem, a kollégák nagy része Jánnal ért egyet. Stajer asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom a kolléga javaslatát, hojtam a kolléga javaslatát. Tudjuk, hogy a bizottság hogyan szokott válaszolni, küldenek egy rövid írásos választ, és aztán nekünk itt erről vitát kell folytatnunk. Én azt támogatnám, hogy hívjuk meg a bizottságot. Köszönöm szépen. Azt hiszem, nagyjából akkor megegyeztünk az eljárásban. Van-e másnak felvetése az egyéb kérdések alatt? Nincs. Akkor a mai szakbizottsági ülésünket lezárom. Egy dolgot szeretnék még elmondani. Még, még egyszer hadd mondjam el, hogy semmilyen rossz szándék nem vezérelt, amikor a koordinátori ülés elhalasztásáról döntöttem. A körülmények furcsa összjátéka révén alakult ez így. Csak még egyszer szerettem volna őnek, öreket biztosítani arról, hogy én írásban konzultációt végeztettem a koordinátorok körében ez ügyben, és így született meg a döntés. Köszönöm, holnap kilenckor kezdjük.